Jó reggelt, kedves kollégák! A tegnapi tanácskozásunkat folytatjuk. A nyolcas napi rendi pont következik. A nyolcas napi rendi pont a Kontbizottság második alelnökének megválasztása. Soltész kollega visszalépett, ezért új elnökre van szükség. A zöldek frakciójának van javaslatételi joga. Václav. Goedemorgen. Eh, Jó reggelt. Köszönöm szépen. Valóban. A kollega úgy döntött, hogy kilép, és a zöldekkel Indrek Tarantot találtuk meg, és szeretnénk megkérni arra, hogy vállalja, ő hajlandó is erre. 2009 óta igen aktív tag, a parlamentben és a költségvetési szakbizottságban is, és a frakció úgy gondolja, hogy igen, fontos, hogy a balol hogy a Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrzés Bizottságban a baloldalt erősítsük, ezért Indriket javasolja a frakciónk az alelnöki e, posztra. Indrikkel úgy gondolom, hogy valóban minőségi e, tudás érkezik erre a posztra, és jó munkát fog végezni. Köszönöm. Köszönöm. Tarant kollega javaslata volt, tehát más javaslat. Úgy látom nincs, akkor felmerül a kérdés, hogy szíves, titkos vagy felkiáltással szavazzunk-e van ezzel ellen. A felkiáltással való szavazást kifogásolja valaki, úgy látom nem. Nos, akkor ki támogatja Tarant kollégát felemeléssel jelezze. Ellenszavazat tartózkodás. Ezzel Tarant kollégát egyhangúan elfog, elfogadtuk, és megválasztottuk a konvizottság második alelnökének. E, e helyet mondjuk nem foglalhat, mert most nincs itt, senki, nincs itt üres hely. De gratulálunk. Sajnálom, bocsánat. Ilyesmi előfordulhat. Nagyszerű. Akkor a protokoll szerint mégiscsak ide jöhet. Köszönöm. A következő napi rendi pont a 9-es szavazás. A vámhatósági teljesítmény és igazgatás külső aspektusainak értékelése, a kereskedelem elősegítése és az illegális kereskedelem elleni küzdelem eszközeként. Ali kollega volt a vélemény előadója, nem tudom, hogy kére szót. Látom, nem. Akkor közvetlenül a szavazásra térjünk át. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas igen, nem. Ellenőrizzük. Remélem az elektronikus ellenőrzés gyorsan megy a hármas módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom az ellenőrzést. Egyenlő szavazattal elutasítottuk. Négyes módosító igen. Nem. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös igen. Nem. Tartózkodás. Ellenőrizzük, mert bizonyos véleménykülönbség volt a frakcióban. Lezárom. Elfogadtuk, köszönöm. Hatos módosító, igen, nem tartózkodás elfogadtuk. Hetes igen, nem. Ellenőrizzük, elutasítottuk. Nyolcas igen, nem. Tartózkodás ellenőrizzük. Nyolcas módosítót ellenőrizzük. Én úgy láttam, hogy elfogadjuk, de esküdni nem mernék rám. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen, elnézést, de nem volt olyan világos. Kilences, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Tízes, igen, nem, tartózkodás elfogadtok, 11-es igen, nem. 12-es igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 13 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 14 igen, nem tartózkodás elutasítottuk. 15 igen, nem tartózkodás elfogadtuk. 16 igen, nem 16-os kitámogatta? Tartózkodás. Úgy gondolom, a többség mellette volt, de ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrzést. Elutasítottuk. 17-es igen, nem tartózkodás. 18-as igen, tartózkodás elfogadva. 19 igen, nem tartózkodás elfogadva. 20-as igen, nem, tartózkodás elfogadva, 21 igen, elutasítva, 22 igen, nem, tartózkodás. Én úgy látom, hogy elfogadtuk, de nézzük a 22-est, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem, bocsánat, igen. Igen, jó, hát szoros volt, szoros volt nagyon. 23 igen, nem, tartózkodás. Még egyszer akkor ki van mellette, a 13-as mellette ki van. Tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Elutasítottuk, igen. 24-es igen, nem tartózkodás elfogadtuk, 25 igen, nem tartózkodás elfogadtuk, 26 igen, nem tartózkodás elfogadtuk, 27-es igen, nem. Ellenőrizzük a 26-ost, azt kérik, jó. Akkor ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrzést, igen, 12-3 arányban. 27-es igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 28 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 29 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 29-est. 29-esnél tartunk, lezártuk, elutasítottuk. 30-as igen, nem, tartózkodás elfogadtuk, 31 igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a név szerinti szavazás a vélemény egészéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk egyhangulag. Gratulálunk szívből Ali kollégának. Kiváló munkához. Ezzel a tízes napi rendi ponthoz értünk, mentesítés. Az Európai Bizottság EU általános költségvetésének 2015-ös e, mentesítése Mimica és Hán biztosokat Üdvözlöm és a főigazgatóságokat, Lamárkot, az Euró- asszonyt az Európai Számvevőszéktől, és meg is adom neki egyből a szót, hogy e, a bevezetőt mondja el. Celler kollega az előadónk. Merci, Madame la Présidente, Mesdames elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak ezért, hogy bemutathatom a nyolcas fejezetet az éves jelentés keretében. Utolsó alkalom az, hogy bemutathatom ezt a jelentést. A következő évben Vile Ital a kollégám fog foglalkozni az éves jelentés ezen részével. Ez a fejezet lefedi az Európa világban biztonság, állampolgárság területeket, de én csak Európa világban témakörrel foglalkozom majd két alapvető kijelentés van a jelentésünkben. Az első, amelyet önök jól ismernek, mert foglalkoztunk a parlament kéréseivel a e tekintetben. Tehát az első font auditunk két területen, a külső felépések területén, a külső költségvetési támogatás és társfinanszírozás, mely a kifizetések 30%-át teszi ki. Ezen a két területen a számvevőszék módszertana okán nem tudta elemezni a hibákat a szerződések előírásának megfelelően melyek szerint a megfelelő felépések megfelelőséget vizsgálni kell. Ugye itt a harmadik ország költségvetéséhez való hozzájárulásról van szó. A szemvevőszék szerint a bizottság tiszteletben tartotta a kifizetések feltételeit, a támogathatóság feltételét vizsgálta. Azonban nem tudtuk ellenőrizni az éves jelentés keretében azt, hogy ezen országok hogyan használták fel az említett forrásokat. Nem találtunk tehát ezen műveletekben hibákat a költségvetési támogatás tekintetében. A második terület a bizottság hozzárulása különböző donorok adományaihoz. A bizottság abból indult ki, hogy a műveletek szabályosak, támogathatóak a kiadások, az EU társfinanszírozásának abszorpciójára, ugyanakkor úgy véljük, vagy reméljük, hogy a donorok ugyanilyen támogathatósági kritériumokat alkalmaznak. Ugyanakkor hiányzik az audit a kiadásokat illetően és nem tudjuk, hogy a bizottság, illetve más donátorok feltételei teljesülnek -e. A parlament 2013-as mentesítési jelentésében felszólított a szemvevőszéket arra, hogy csak ki a hiba arányt ezen kiadások tekintetében. Jelenleg végezzük ezeket a vizsgálatokat, már két éve zajlik ez a munka. Két hiba szerepel itt, az egyik általános, 2,8 százalék, ez a 2 százalékot meghaladja a tavalyi évről, illetve a 2,7 százalékot, és kizártuk azokat a műveleteket, ahol több donál, donor van, Há, ugyanis egy 3,8 lenne a hiba, a hiba arány a tavalyi 2,7%-hoz képest. Nem elemezzük a hibák okait, a bizottságnak elég információja van a hibák felderítésére és korrigálására. Ugye itt hiáról van szó, vagy nem támogatható kedvezményezetről. Ez a arány felét teszi ki 47%-ot. Aztán ha a bizottság elfogadta az adott kiadást, akkor ott is vannak olyan elrúgott szolgáltatások, amelyek nem érkeztek meg, meg felelő időben, és egyes esetekben hiányoznak 14%-ban az igazoló okmányok a kiadáshoz. Összességében a bizottság által engedélyezett kiadásokat súlyos hibarány sújtotta. A második dolog, elnök asszony, az éves tevékenységi jelentésre vonatkozik a főigazgatóság részéről. A 2015-es évben a főigazgató két pénzügyi eszköz elemzett, a szomszédsági eszközt, ahol is nincs jelentős hibarány, de a mi audit munkánk nem tette lehetővé, hogy ezen jelentést alátámasztjuk. A főigazgató három hibarányt sorolt fel, az egyik az előcsatlakozási eszközre vonatkozik, a második kettő a szomszédsági eszközre, ez 90%-et fedi le a kiadásoknak, az egyik a közvetett kezelés, az előcsatlakozási eszközökre vonatkozóan a főigazgatóság a kedvezményezett országok audit munkájára támaszkodott, ez nem volt elég reprezentatív, és itt 0,02 és 1,84 százalék között mozgott a hiba, arány. A főigazgatóság működésnek első évében ezen témát illetően új számítási módszereket dolgoztak ki a hibarányok kiszámítására, a bizottság válasza tehát világos szendékot fejez ki, hogy az audit által feltárt hibákat korrigálják. Szerintem előre léptek a főigazgatósággal ugyanebben az irányba azóta. És így az, a bizottság ellenőrzési munkára lehet támaszkodni, úgy véljük hogy jó irányba mozdulunk el, mind a bizottság, mind pedig a szemvevőszik. Szeretnék köszönetet mondani a biztosnak és szolgálatainak, és természetesen rendelkezésükre állok, hogy folytassuk a párbeszédet a szemvevőszék és a bizottság között ezen területet illetően. Ugyanaz a célunk. Köszönöm, elnök asszony. Ja, Mi köszönjük önnek, és persze lesz néhány kérdésünk nekünk is az egységes adutálás elveivel kapcsolatban nem ellenezzük ezt, de nyilvánvalóan a bizottság adataira hagyatkozva, ha dolgozzunk, akkor felvetődik a kérdés. Most a két bizottság biztos látva a kérdés az, hogy ki kezd önök közül. mi Mimica biztos asszony, felesztési segély? Vagy lehet, hogy Hán kollega gyorsabb volt? tisztelt képviselők! Mikrofon nélkül beszél a ö, hozzászóló. Na, most akkor. Meg Elnök, asszony, tisztelt képviselők, szakbizottsági tagok, európai ö, számvevőszégi tisztviselők Lamárk asszony, Lamark asszony, köszönöm szépen a nagyon világos és méltányos ismertetését a nyolcadik fejezetnek. Az ECA jelentése a külső cselekvések tekintetében a jogszerűség és szabályszerűség kérdéseit vizsgálták a bizottság tranzakcióiban. Az ECA által megállapított hiba százalék lényegileg stabil. Ugyanazon a szinten maradt, mint tavaly, 2,8% az Európa, az általános globális címsorra vonatkozóan, míg a külső cselekvésekre vonatkozó hiba százalék folyamatosan 3 alatt volt az elmúlt négy évben. A fennmaradó uh, hiba százalék tanulmány, amelyet a bizottság minden évben elvégez, a költségvetés és az EDF alap végrehajtásában az összes ellenőrzés és korrekció utáni hibákat mutatja. Ez lefelé menő tendenciát mutat, a negyedik éve már. 2,2 százalékig 2015-ben, ah, csak nagyon bátorító tendencia. Ma szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindennek szélesebb körű kontextusát ismertessem abban a politikai munkában, amelyet végzünk. Hadd kezdjem azzal, hogy szólok a migráció és a fejlesztés összefüggéséről az ENSZ 2030-as napirendje a fenntartató fejlesztés érdekében és a nemrég elfogadott globális stratégia a külügyi és biztonságpolitika tárgyában új integrált keretet kínál, majd világosá teszi, hogy a migráció a biztonságpolitikával együttesen integráns része az EU fejlesztés együttműködési kereteinek. Több mint egy milliárd eurót költöttünk 400 migrációs kapcsolatú projektre 2004 és 2014 között. Ezzel éllovasai voltunk azon erőfeszítéseknek, amelyeknek célja, hogy a migráció fejlesztéspolitikai katalizátor legyen. És több, sokkal több program van még alakulóban. Az EU Emergency Trust Fund, Afrikai Trust Fund létrehozásával igyekszünk a szabálytalan migráció kiváltókait kezelni Afrikában. Ennek a feszültség, ez a feszültség jelentősen drámaian nő. Ezért a bizottság 2,3 milliárd eurót mozgósított a cél érdekében. A Trust Fund révén kibocsátó tranzit és célországokat tudunk összekapcsolni a migráció folyamatában rugalmasabb és gyorsabb válaszadás módszertanában, mint ahogy korábban lehetett. Ez kulcsfontosságú kiegészítése annak az eszközrendszernek, amelyel a rövid és középtávú válaszokat tudjuk kidolgozni a migrációs válságra. Ahhoz, hogy strukturálisabb, hosszabb távú kihívásokat is, rá is választ tudjunk adni, a bizottság szeptember közepén egy nagyra törő európai külső befektetési tervet, beruházási tervet irányt Az Addis Ababai pénzügyi tervvel kapcsolatosan, finanszírozási tervvel kapcsolatban trilókra lesz szükség a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez, katalizátor hatás mentem, miközben az szabálytalan bevándorlás kiváltókait is kezeljük. Jó tudjuk, hogy biztonság nélkül nem lehet fejlesztés, és ez visszafelé is érvényes. A partnerországai biztonsága kihatással lehet saját biztonságunkra is az Európai Unión belül. Megint csak be kell látnunk ezt európai szinten is, meg nemzetközi szinten is a 2030-as rend keretei között. A globális biztonság ö, miatt a szabálytalan vándorlás, terrorizmus és er- erőszakos szélsőségesség kiváltókaival is szembe kell nézzünk. Világosan kell fogalmazzak. Nem fejlesztési politikán kárára ö, finanszírozzuk ezeket a célokat, hanem emiatt a szegénység csökkentési céljai hosszú távú kiküszöbölése továbbra is alapvető célirány a fejlesztési működésben. Ám ezt nem lehet elérni, hogyha a béke, humanitárius segítségnyújtás, migrációs és fejlesztési cselekvéseket nem kapcsoljuk össze közös szervezetben, ahogy a 2030-as agendában megállapítottuk, és a szerződéseknek is megfelelően. E globális politikai fellemények hátterében paradigmaváltásról beszélhetünk, hiszen a nem pusztán kiadásainkról adunk jelentést, hanem inkább az eredményekre próbálunk koncentrálni a pénzügyi jelentéseinkben. Az EU ö, kerete, amely tavaly került kiadás először, jó példa erre az új módszertanra, a partnerországban elért eredményeket vesszük számba, EU támogatás elért eredményeket, akár abban mérhető ez, hogy több millió gyermek iskolába iratkozott be, vagy a biológiai sokféleség megőrzésére, ugye örökség fenntartására megőrzött több millió hektáros terület, vagy azon öt éves gyermek, őkek száma, akik táplálkozási programokban vehettek részt. Ez az új eredmény alapú módszertan arra is abban is segít, hogy a teljesítményt monitorozzuk, számon kérhető, átlátható módon biztosítva azt, hogy az EU adófizetők pénze révén azt érjük el, amit megcéloztunk. A külső cselekvési menedzsment jelentés is nagyon fontos irányítási, számon kérhetőségi eszköz az Európai Bizottság kezében, mely révén garantálhatjuk azt, hogy észszerű pénzügyi menedzsmenttel hajtjuk végre az alapokat. Ezek úgynevezett közlekedési lámpákat is jelentenek minden projekt vonatkozásában, amelyek mutatják, milyen kockázatos szint van a végrehajtásban, és korrekciós intézkedésekre tesz, ezeket tesz lehetővé, illetve ezek szükségességét mutatja meg. Ennek eredményeképpen 2015-ben a 24 fő teljesítményindikátorból 20 megfelelt az éves céloknak. Előrelépés sikerült elérni a, a menedzsment finanszírozás minden területén végül az éves költségvetési támogatás jelentés azt is mutatja, hogy a költségvetési támogatás kapott országok folyamatosan jobban szerepelnek a szegénységcsökkentési indikátorokban, a közigazgatási menedzsment korrupciólenes átláthatósági indikátorok mentén jobban szerepeltek, mint azok, amelyek nem kaptak költségvetési támogatást. Ám a jelentések mögött a kulcsfontosságú indikátorok és számadatok tényleges jelentését is értelmeznünk kell abban, hogy az emberek életében ott helyben milyen változásokat hozott ez. Hadd hozzak fel ilyen konkrét példát ennek megvilágítására. Az első pontosan a költségvetési támogatásokról szól. Nepál az egyik legszegényebb ország a világon. Továbbra is sikerült az oktatást nemzeti fejlesztő stratégia homlokterében tartania, nagyon helyesen. Az EU hozzájárult 56 millió euróval az iskola ágazati reformprogramhoz Nepában, mely a korai gyermekoktatásra, a nemek közötti egyenlőségre koncentrál, valamint az ingyenes, kötelező oktatás bevezetését szolgálja a kisgyermekek számára. A lányoknak külön ösztöndíjat kínálva, a hátrányos helyzetű kisebbségek, illetve fogyatékos gyermekek számára, és így most százezer gyerekkel több gyerekkel iskolába, és az, az 85%-ra sikerült 70%-ra nő, nő, növelni az írás tudók aranyát. Aztán az erdő pusztulás elleni programban parton nemzeti párbeszédet támogatunk, amely nulla ö, deforestációs politikát céloz meg az Agrárminisztérium és a magánszektor kapcsolásával, egy, a stakeholderek közötti párbeszéd megszervezésével. Az erdőpusztítás elleni fellépés pozitív hatást hozott a klímaváltozás elleni harcban, a fajok sokféleségében és a kibocsátások csökkentésében. Tisztelt képviselő! figyelembe véve azt a sokszor nagyon nehéz és bonyolult környezetet, amelyben dolgoznunk kell, örömmel mondhatom, hogy az számbevőszék által megállapított hibák százaléka stabil maradt, és a DEFCO által ö, számolt fennmaradó hibaszázalék csökkenőben van. Ez ö, megnyithat bennünket abban, hogy a korrekciós intézkedések helyén valóak, és általában kielégítő módon működünk. Mindezek mellett persze javítanunk is kell a munkát. További munkára van szükség ahhoz, hogy konszolidáljuk és tovább erősítsük ezeket az eredményeket, és még megbízhatóbb módon hajtsuk végre a ránk bízott alapok működtetését. Elemeznünk kell az elmúlt három évi számbevőszéki eredményeket, jelentéseket, és a saját fennmaradó hiba százalékról szóló tanulmányainkat. Ezen értékelések alapján két fő kockázati területeket ö, találtunk, a közvetlen irányítás belé grantok végrehajtása, támogatási grantok végrehajtása és a nemzetközi szervetekben való együttműködés, ez a két terület. Ezek alapján egy differenciált ö, értékelési mechanizmus dolgoztunk ki erre a két területre vonatkozva. Ez a differenciált rezervációs rendszer nem támad egyetlen konkrét szervezetet sem. E két magas kockázat területen talált hibák több szervezetre vonatkoznak, így átfogó intézkedéseket követelnek meg. A nemzetközi szervezetek körében azt kell biztosítanunk, hogy jobban átlássuk az együttműködés miben létét, egyes audit dokumentumok jobban értelmezhetőek legyenek az adottok számára, a DEFCO most éppen ezen dolgozik. Ami a közvetlen irányítású grant támogatásokat illeti, itt megbízható prevenciós és hibafeltárási módszerek bevezetésére törekszünk a kedvedményezetek körében, valamint saját ex-ante ellenőrzéseinket igyekszünk ellenőrizni, erősíteni. Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy bizonyos konkrét intézkedések bevezetésének szükségessége az saját ellenőrzési rendszerünk javítására nem kérdőjelezi meg az általános mentesítés helytállóságát. Tisztelt képviselők, a főzenet, amelyet ma szerettem volna átadni önöknek, az az, hogy jelentős előrelépéseket könyvelhetünk el eddig is, és megteszünk mindent a jövőben annak érdekében, hogy minden még fennálló gyengeséget orvosolni tudjunk. Itt van nagyon nagy szükség az önök segítségére, hiszen ezzel tudjuk javítani saját munkánkat. Várjuk a további gyümölcsöző együttműködésünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr, nem akarom elmulasztani, hogy Hán úrnak és munkatársainak is megköszönjem, hogy válaszoltak kérdéseinkre. Tudjuk, hogy ez mindig sok munkát jelent, de ugye a nagy számok özönével küzdködünk az önök területén. Nem szabad tehát szeretnénk tudni, hogy egy millió euróért nyilván mit kapunk, vagy akár 500 millióért ról is akarjuk tudni, de egy milliónál is fontos. Úgyhogy köszönjük szépen Hán biztos úrnak is, köszönöm a munkáját. Egy kicsit sokat foglalkoztunk az ön területével Ukrajnában, most Törökországban, és köszönjük, hogy a delegációkat is és a brüsszeli munkát és a munkatársaival ilyen kiválóan előkészítette. Megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők, vendégek. Először is nagyon jó, hogyha különös gondoskodás irányul felénk, hiszen nagyon fontos, hogy a kölcsönös megértés is javuljon arról, hogy milyen munka, milyen kihívások vannak. Azzal kezdem, hogy szeretném megköszönni a számvevőszék képviselőjének a munkát, ami nagyon fontos számunkra. Nem csak a bizottságnak a feladata, hogy a, az igen megbízható pénzügyi menedzsment irányítás megfelelő ráfordításokat is kapjon, és ezzel garantáljuk az állampolgárok számára az eljárásokat. Az elmúlt két évben stabilizálni és modern, eh, modernizációs eh, segítséget biztosítottunk 16 szomszédsági országban és 7 bővítési országban. A pénzügyi támogatás eh, egyrészt a, az INI 2,3 milliárd euró, a szomszédsági eszköz és a a szomszédsági támogatás az IPA, ami 1,3 milliárd euró. Az célja a támogatásnak az az, hogy a szomszédos országok fejlődését támogassuk, elsősorban a stabil demokratikus intézményi rendszer kialakulása, a konfliktusok megoldása, és végeredményben a nagyobb jólét elérése érdekében. A kihívások és a, a rendelkezésre álló költségvetési források alkalmazása csak akkor eh, visz eredményre, hogyha észszerűen használjuk fel a forrásokat, és így a saját politikai megállapodásaikat, e, ígéreteinket is figyelembe kell venni. A nagyon gyakran nehéz és gyorsan változó geopolitikai keretfeltételek is befolyásolják munkánkat, ennek keretében kell a pénzügyi támogatást biztosítani. A szomszédos országokban ez nyilvánvaló, politikailag kiszámíthatatlan környezetben dolgozunk, ami pénzügyi kockázatot is jelent, ezt kezelni kell. Tisztelt képviselők, a számövőszék megerősíti, hogy az általános hiba arány az EU támogatási eszközöknek 2015-ben 2,8% volt a szomszédos országokban, ez meghaladja az úgynevezett szignifikáció küszöböt küszöböt. Kétségtelen, hogy javításra van a területeken szükség 2015-16-ban is. Több számövőszéki ellenőrzés volt, audit, az úgynevezett performance audit. Ezeket a lépéseket csak üdvözölni tudjuk, ugyanúgy, mint a a minden egyéb figyelmet. Úgy gondolom azonban, hogy a többletértéke, illetve a használnak a munkának még nagyobb lehetne hogyha a, a rövid távon eszközött kifizetésekre figyelnénk, és konkrét javítási eszközöket, javítási ötleteket a folyamatban lévő projektekre vonatkozóan meg tudnánk fogalmazni, és azokat be tudnánk dolgozni, fel tudnánk venni. Tudom, hogy önök a szakbizottságban is már érintették ezt a kérdést. Nagyon sok javaslatot fel is karolt a bizottság. Kétség kívül további javításokat eredményeznek ezek. Két olyan jelentésre szeretnék kitérni, ami nagyon fontos. Az egyik a migrációs, a másik a Nyugat-Balkán. A migrációs ellenőrző jelentés 2014-ig tekintette át a helyzetet. Az Európai Unió azóta a migrációs válság megoldásáért igen jelentős mértékben a munkáját, a külpolitikai eszközeit mobilizálnia kellett és erősítenie. Nyilvánvaló a legfontosabb az életek megmentése, és az, hogy a biztonságot garantáljuk, a külső határainkat garantáljuk, és a mobilitást biztosítsuk. A bizottság a migrációs válságra igen gyorsan és hatékonyan reagált, különösen a következő lépésekre. Egyrészt a regionális reagálása a szíriai válságra, a menekültek számára való támogatások és a nyugat-balkán országok számára biztosított gyors segély. Mimica kollega is említette, az európai szükségtámogatási alap a stabilitást eh, szolgálta, és az Afrikából a migrációs eh, hullámmal eh, ideérkező, illetve onnan előzött menekülteknek a Libanon támogatására, valamint Libanon és Jordánia számára úgynevezett kompakt támogatásokat biztosítottuk. Ez csak példa. A legutóbbi hat hónapban, ugye a nyári időszakban tudni kell, hogy pusztán 18 ezer illegális érkező volt a görög szigeteken, tehát 6 hónappal a Törökországgal való megállapodást követően. A megállapodást megelőző 6 hónapban, ami pedig téli időszak volt, 740 ezeren voltak. Tehát közvetlenül a határbelépést követően a menekültek érkezése 4%-ra csökkent, és ez úgy gondolom, hogy igenis jelentős szám. A legfontosabb mellesleg ahogy is az, hogy nagyon sok emberéletet tudtunk megmenteni. A keleti tengeri útvonalon, földközi tengeri útvonalon a halottak száma az első három hónaphoz képest az év második felében 90%-kal csökkent, 366 halálos áldozat volt a január-március között és 47 április és október között. Természetesen további ráfordításokat biztosítunk a menekülés okainak a megszüntetésére, 300 millió eurót az oktatási képzésre, majdnem félmillió gyermek oktatására fordítottunk a szír számára, további 300 milliót fogunk egy hatékony betegellátásra biztosítani, a menekülteknek. Emlékezzünk arra, hogy Törökországban 2,7 millió szír menekült van. Megemlítem azonban azt is, hogy a partnerországokban, Libanonban és Jordániában is támogatási for, eh, forrásokat biztosítottunk, hiszen több mint 350 eh, millió eurót eh, használhatnak fel az ottani menekültek számára. Ez közvetlen pénzügyi támogatás alacsony mellékköltségekkel, és a fenntarthatósága is csekély. Ez egy semmiképpen nem költségvetési támogatás, vagy biankó csekk, egyszerűen a bizonyíthatóan nyújtott szolgáltatások hiánya esetében visszatérítést követelünk. Mint egy egymillió menekültet sikerült Törökországban így segíteni. Ezek olyan számok, amelyek itt van a kezemben is. Tehát ezek olyan kiadványok, amelyek havi 30 eurós költséggel feltölthetők, módosíthatók, a menekültek ezzel fedezhetik az alapellátásokat. Ez a lehetőség a személyes méltóság, az egyéni méltóság erősítését is segíti, hiszen ezekkel a, a fizetőkártyákkal vásárolhatnak akár boltokban is. Meg kell mondjam, hogy a rendszer a helyi gazdaságot is támogatja. Közösen Törökországgal együtt dolgoztuk ki ezt a rendszert, és a, az ENSZ és a világgazdasági program is támogatja a tagállamok, az Európai Uniós tagállamok forrásokkal támogatják. Nos, hölgyeim és uraim, nyilvánvaló időre van szükség ahhoz, hogy a közös erőfeszítések eredményeket hozzanak. Gondoljunk Ukrajnára, ahol nagyon sok energiával a korrupciós ellenes reformokat próbáltuk ösztönözni, és összekapcsoltuk a lehetséges vízum liberalizálással. Úgy gondolom sikerőre jutottunk. Az ukrán parlament hatszor vagy hétszer korábban leszavazta azt, hogy a vagyonviszonyok a, a közalkalmazottak vagyonviszonyainak kötelező nyilvánosságra alát kötelezően alkalmazzák. 50 ezeren pedig már e, a megszavazást követően leadták e, a vagyoni helyzetükre vonatkozó nyilatkozatukat. 8000 bíró közül több mint ezren Mm, nem tudják dokumentálni a vagyoni helyzetük kialakulását, és ezért nem tudták őket az új rendszerbe bevezetni. Nos, tehát ez is azt mutatja, hogy az, az intézkedések már hozzák első eredményeiket. Az európai szintű döntések az európai társ törvényalkotók politikai okoknál fogva bizonyos lépéseket késeltetnek, például a vízum liberalizálását. Ez azt mutatja, hogy nehézségek vannak, de tulajdonképpen veszélyeztetjük a saját hitele, hitelképességünket is, vagy hitelességünket is. Elveszítjük azokat a plusz hatásokat, amelyek a reformok révén kialakulnának. Ha röviden még Ukrajnáról elmondhatom, tegnap véletlenül találkoztam és tárgyaltam az ukrán alelnökkel, 7 millió belső kitelepítés történt a Donbasszi konfliktusos területekről Ukrajna más részeire. Itt is megjelentünk, kötelezettségeket is vállaltunk, de képzeljék el, hogy mi történne, hogyha 1,7 millió ember egyszerre csak Európa felé útra kelne. Nos, ez is a makropénzügyi támogatások azt szolgálják, hogy a stabilizáció erősödjön, előre haladjon. A számvevőszék joggal hangsúlyozza, hogy a politikai akarat a helyszíneken a közigazgatás, jogállamiság erősítése a fontos. Pontosan ez az, amit a rendszeres tárgyalások során a partnerországokkal folyamatosan hangsúlyozunk mi is. A végrehajtás azonban késlekedik, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a, a támogatásokat ezzel össze kell kapcsolat, kapcsolni. A 2016-os mentesítésben ez már majd látszani fog. A projektek ágazata és specifikusak összeállított projektek annak érdekében, hogy a a megerősített célokkal jobban összefüggjenek. Nos, a szomszédos országok és a, a szomszédsági ráfordítások a kezdeményezéseinkkel, kereskedelmi intézkedésekkel párhuzamosan a gazdasági társadalmi fellendülést, az országok stabilizálását szolgálják. Ezzel nem csak az életszínvonal általában javul, hanem az embereknek perspektívát nyitunk, elsősorban a fiataloknak nem csak a szomszédsági stabilizációt erősítjük, hanem végül is ez jó ráfordítás a saját jövőnk szempontjából is. A jövő azt jelenti, hogy a stabilizálást kell támogatni, és ez az európai legszélesebb értelemben vett értek. A szomszédsági politikával kapcsolatban szeptember 29-én egy megállapodást kötöttünk annak érdekében, hogy Tunéziában is támogatásokat biztosítsuk. Muszáj Tunéziáról beszélnem, mert azt fogják mondani számomra, hogy csak keletről tárgyalok, de Tunézia ismert módon rendkívül fontos terület, mondhatni azt is, hogy példa arra, hogy a demokratikus fejlődés egy iszlámországban is lehetséges nem szabad ezt nyíltan megmondani, csak forrásokról beszélni, hanem látni kell a pozitív átalakulást is, látni kell a gazdasági élet pozitív változásait is támogatnunk kell. Éppen ezért mind anyagi, mind nem anyagi forrásokat intézkedéseket támogatunk egy igen ambiciózus tunéziai reformprogram megvalósulása érdekében. Az EU források legjobb felhasználását kívánjuk itt is elérni a politikai fókuszpont, a választás, a projektek támogatása és az adófizetők pénzét, tehát mindenképpen észszerűen akarjuk felhasználni. De Tunéziával kapcsolatban ne feledjük el, hogy több mint egy millió menekültet fogadtak be Líbiából, nagyon hosszú a közös líbiai-tunéziai határ, politikailag instabil ország minden következményevel a szomszédjuk. Éppen ezért a kihívások sokrétűek ha azonban támogatásokról beszélünk, akkor számos lehetőség áll előttünk, ebből választhatjuk ki a legjobbakat. A legjobb esetben a legjobb támogatás nyíltan megmondom, a makrofinanciális jellegű, vagy a közvetlen költségvetési támogatás. Minden esetre össze kell kapcsolni ágazat specifikus célokkal és konkrét teljesítményelvárásokkal. A az a fogalom, hogy költségvetési támogatás félrevezető, mert ugye azt a benyomást kelti, hogy odaadjuk a pénzt és annyi. Nem, általában egészen konkrét projekteket határozottan megvá, körbe megvázolt, felvázolt projekteket adminisztratív okokból a költségvetésen keresztül támogatunk a végrehajtásukat, nem pedig külsőleg. A következtetések a, következ, a következmények azonban ugyanazok. Mindannak az oka azonban, ha valami ezzel kapcsolatban nem működik, például Moldáviába való kifizetéseket, mivel nem működött, nem megszakítottuk, mert a célokat nem tudták elérni. Örömmel jelentem be, megjegyzem, hogy úgy döntöttünk, hogy a Moldávia számára egy hitel sort fogunk biztosítani. Ez mégiscsak azt teszi lehetővé, hogy a kifizetéseket folytathassuk. Nos, a csatlakoztatási támogatás megfelelő eszköz és döntő szerepet játszik a partnerországok Európai Unióhoz való közelítésében. A jogállamiság, a népgazdaság, nemzetgazdasági irányítások, ezek mind olyan területek, amelyek a bővítési országokban is kulcsterületek. A gazdaságosság a, csatlako- a felzárkóztatás során nagyon fontos elem, és a pénzek felhasználásánál az EU források beruházásánál a hatékonyságot javítani kívánjuk, és ennek érdekében önökkel és a számvevőszékkel továbbra is együtt kell működjünk. Számunkra, számomra nagyon fontos, hogy közösen egy irányba haladjunk, és ez az irány valóban ugyanaz az irány, a megfelelő irány legyen. Sajnálom, hogy ilyen hosszúra nyúlt a hozzászólásom, de nagyon fontosak az eredmények. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm, biztos úr. A jelentéstevő kapja meg a szót, a Celler, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Köszönetet mondok először is a szemvevőszéknek és eh, Delemark asszonynak, valamint a két biztosnak azért, hogy meg válaszolták írásbeli kérdéseinket. Ugye befutattak hozzánk ezek a válaszok, és szeretném kiemelni, hogy Hán biztos úr is említette, hogy együtt kell működnünk, együtt kell dolgoznunk, hogy a közös kihívásokat kezelni tudjuk, melyek előtt az EU áll, és azt hiszem, hogy különösen ez a két biztosítárca az elmúlt években különleges kihívásokkal nézett szembe, és néz szembe, és valószínűleg szembe is fog nézni a jövőben. Ezért a kérdéseink nem feltétlenül úgy kell tekinteni, hogy csak a kritika kedvéért óhajtunk kritikát gyakorolni, hanem éppen ellenkezőleg az Európai Parlament egy olyan intézmény, amely a költségvetésről kell, hogy döntsön, és biztosak akarunk lenni abban, hogy az európai költségvetés forrásait célirányosan, koordinált módon és teljesítmény figyelembevételével használják fel. És ugye itt a kérdésekre adott válaszokból kiviláglik, hogy azt hiszem, hogy gyorsan közelíteni tudjuk egymáshoz az álláspontjainkat. A szakbizottságunk azonban évek óta hangoztatja, hogy nem csupán a hiba arányokat kell figyelembe vennünk, amelyek továbbra is központi elemei az értékelésünknek, ugye a kiadások szabályszerűsége tekintetében, hanem azt is meg kell néznünk, hogy a közösen megszabott céljainkat hogyan érjük el, különösen a külkapcsolatok területén, az EU a világban, és a szomszéd országainkban milyen szerepet játszik. Ugye, ami a fejlesztés együttműködési munkát illeti, a célok egyik elem az kell, hogy legyen, hogy megteremtsük annak keretfeltételeit, hogy megelőzzük az ellenőrizetlen bevándorlást Európába, ahogyan ezt az elmúlt években, hónapokban megtapasztalhattuk. Ezért az első kérdésem mindkét biztosnak, ismétlése ez annak, amit a szemvevőszék Dönemark asszony beszámolójában is hangoztatott az imént. Tehát a szemövőszék egy külön jelentést készített, és nagyra becsülöm a külön jelentéseket. Ugye itt a migrációval kapcsolatos kiadásokról van szó. A 2014-es évben erről készített a szemövőszék jelentést. És itt fontos finanszírozási eszközök vannak, a TPME, az egyik ilyen program, és az EMPI, az európai szomszédságpolitikai eszköz, ezeket vizsgálta a szemvevőszék, és megállapította, hogy ezen eszközök hozzájárulása a politikai célunkhoz nem volt mérhető. Koordinált struktúrákat hiányoltak az auditőrök, és hiányzik az áttekintés azt illetően, hogy mit is finanszíroz pontosan a bizottság az EU költségvetésből, és mit finanszíroznak a tagállamok. Mindkét főigazgatóság célokat és mutatókat határozott meg, és ez szerepel az éves tevékenységi jelentésben. Ez egy helyes jelentés, lépés, ezt üdvözöljük. De hogy hogyan járulnak hozzá a projektek a közösen kitűzött céljainkhoz, ez még vizsgálandó. Aztán az Európa világban fejezetben, főleg a külkapcsolatainkról van szó, de a különböző szolgálatok részben hasonl- eltérő célokat követnek és eltérő eszközöket kezelnek. A DEFCO főigazgatóság, a külpolitikai eszközt, a NIE és az ECO főigazgatóság és a fő képviselő más célokkal rendelkezik. És még a fejlesztési alapról sem feledkezünk meg, amely a költségvetésen kívül van. Ugye valamennyi tevékenység és eszköz jobb koordinációját hogyan lehetne elérni? A bizottság azt válaszolta erre a kérdésünkre, hogy az IPA 1 esetében nincs más formája a koordinációnak, mint a szolgálatokon belüli koordináció. Az IPA 2 esetében az Agri és más főigazgatóságok vették át ennek az irányítását, ez más, mint a szolgálatokon belüli konzultáció. A DJ Agrit miért nem kapcsolják be ebbe a folyamatba, és hogyan értékeli a bizottság a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés nélkül, illetve azzal együtt azt a teljesítményt, amit itt elérésre került. A hibarányjal kapcsolatban elhangzott már egy-két dolog, a 2,8%-os hibarány, a számvevőszék alapította ezt meg, ez elég jelentős, az lenne a kérdésem, hogy a DEFCO főigazgatóság ugye eltér a szemvevőszék hibaarányától, ők csak 2,2%-os hibarányt állapítottak meg a szemvevőszék 2,8%-ával szemben. Ugye itt elemzésről is szó van, talán ez kevésbé volt megbízható a tavalyi évben, mint 2012 és 2014 között, legalábbis a szemvevőszék ezt állapította meg. És ami az európai szomszédság politikai eszköz hiba arányát illeti, ezeket, ezt külső auditőr végezte ezt a feladatot. Mely audit cég volt ez, ez is érdekelne. Aztán a külső menedzsment jelentésekről már sokat vitáztunk. Sajnos ebben az évben szintén nem tudtuk ezt megspórolni, ezt a jelentést, és itt újra ismétlődik a tavalyi ö, év ö, érve. Project assessment or traffic lights provide a snapshot of the state of play of the implementation of each ongoing project at the end of the year. They do not measure the final result of the project and therefore they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 countries. Soweit. Ez szerepel tehát a levélben, amelyet az elnök asszony fogalmazott, és a DEFCO főigazgatóság éves tevékenységi jelentésében, illetve a megbízhatósági nyilatkozatban. A kérdésem tehát erre az ellentmondásra vonatkozik. Ez csak egy pillanatfelvétel ez az anyag, vagy nagyobb bizonyító ereje van? vagy esetleg egy megfelelő alap a megbízhatósági nyilatkozat elkészítéséhez. Itt a projekt folyamán ez a kijelentés esetleg már ö, valamiféle útmutatót ad az adott projekt minőségéről is. Köszönöm a figyelmet. Most felvetődik a kérdés, hogy a biztosok körül ki kezd. Hán biztos úr talán parancsoljon. Jó, először is, ami a tagállamokkal való koordinációt illeti, mi arra törekszünk, hogy megállapítsuk, és remélem, és sikerült is kezdeményezést elélni a fejlesztési miniszterek körében azon államok esetében, amelyek nagy szponzorok, úgymond, a közvetlen szomszédságunkban, megállapítandó, hogy mi a helyzet az egyes államokban, figyelemmel arra, hogy politikai, a politikai katalizátor szerepet lehet segíteni. Ne legyünk olyan naivok, hogy azt gondoljuk, hogy a tagállamok feltétlenül rajtunk keresztül kanalizálnak forrásokat, hogyha saját érdekeiket tartják szem előtt, ám az feltétlenül cél, hogy a tagállamok legalább a politikai lehetőségeiket összekapcsolva szerveződjenek össze, és így célozzunk meg közösen célozzunk meg ezt az emeltjű határt, vagy katetlen hatást. Jó példa lehet Egyiptom esete. Egyiptom igen sok aggályt okozott. 7000, naponta 7000 egyiptomival több él a Földön. Két millió, évente két millióval szaporodik a lakossága ennek az országnak. 49 millió, 94 millió ö, ö, lakosa van, tehát minden évben több százezer munkahelyet, új munkahelyeket teremtsenek csak ahhoz, hogy fenntartsák a munkaerőt, a, a, a, a a gazdaság növekedése, az energiafogyasztás folyamatosan nő, nő, növelni kell évről évre Egyiptomban, ahhoz, hogy ezt a szaporodó lakosságot ki tudják elegíteni, fenn tudják tartani egyáltalán, és ebben tudunk stabilizációs célok érdekében, európai célok érdekében segítséget nyújtani Egyiptomnak. Aztán a projekteket illetően röviden csak. Az IPA 1-esről 2-esre való átlépésben be kell vonjuk az érintett főigazgatóságokat, konzultálva velük, kikérve véleményüket az IPA pénzek végrehajtását illetően, saját ágazat specifikus gondolataikat és elképzeléseket megjelenítve. Az Agri saját költségvetési sorral, vagy edényel bír úgymond, kosárral a politika tekintetében. Tehát itt is próbálunk szoros együttműködést kialakítani és megszervezni a gazdasági fejlődés irányában, az agrárterületek sajátságos témájában, például az értékteremtési láncban, az élelmiszeriparban, ahol a mezőgazdaságiból a gazdasági ipari területekre való ö, átvezetés szükségességét kell látnunk. Az, hogy indokolt kényelmetlenség érzések adódnak abból, hogy a, a, az irányítási jelentés voltak éppen csak egy pillanatfelvétel az év végén. Ezt megértem ugyan, de hát vannak olyan tájékoztatások is, amelyek az elmúlt év fele, feleményéről szólnak, és olyan köztes jelentést révén mutatják, hogy egy projekt hogyan fejlődött. Tehát mindezt igyekeztem kifejteni a bevezetőmben, az, hogy intézkedéseink arra irányulnak, hogy stabilitást teremtsenek, és az egyes projektek hozzájárulnak mindehez, vagy hozzá kell járuljanak mindehez. Az, hogy most minden egyes projektet külön-külön értékeljünk ebben a tekintetben megállapítva, e, ebbeli fejleményeit, hát elég nehéz volna. Egy bizonyos időszak után tudunk ilyen értékelést nyújtani feltéve, hogy a politikai stabilitás és kontinuitás fennmarad egy-egy államban. Ukrajnában a sok ide-oda változás után is mondhatjuk azért, hogy stabil ö, kormányzat ö, működik, míg mondjuk Moldáviában elég sok kormányváltás volt. Tehát más a háttér feltétel. Biztos úr, ha megengedi, hogy itt bekapcsolódjak. A DG NIR felelős nagykövet nem tölti ki az 5-ös, 6-os cél elérésére vonatkozó indikátorok témáját, vagy a meglátogatott projektekre vonatkozó rész nem tölti ki, azt nem tartom jónak. A nagykövet az összes kulcsindikátor vonatkozó rész ki kell töltse, mert itt, ugye, ugye nem csak óhaj az, hogy majd valami őrányt meglátunk, hanem folyamatosan mérhetően kell megállapítani ezeket a dolgokat a, ezen információkból. Tehát a jelentés készítés az összes kulcsindikátorra ki kell térjen, különben nem lehet nyomon követni a dolgokat. Persze jó lenne elhinni, hogy minden csodálatosan fog működni, nem jó neki konkrétabb információt kapni. 2016-ban már reagálunk erre. Mimica biztos úr, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. I would also like to thank... Köszönöm szépen, köszönöm én is az előadónak ezt az általános áttekintést, ami az európai... Remélem vannak olyan kérdések, amelyeket meg kell még eh, tárgyalni. Nem konfrontatíve, hanem a, annak a vitának a részeként, amelyel nagyon jó irányt tudunk tartani. És ez az irány azt mutatja, hogy már most általában ugyanazt az oldalt olvassuk, ráadásul ugyanannak a könyvnek ugyanazt az oldalát. Eh, ami most a költségvetési ellenőrzést, a vizsgálati fegyelmet illeti a külső európai akcióknál. A, az európai szomszédság eszközeinél. Nos, ebben a eh, kontextusban nagyon fontos, hogy foglalkozzunk néhány olyan kérdéssel, amelyet eh, az előadó felvetett például a, a hiba arány, vagy a, a hiba arány számítány, amelyet a bizottság számol, és amelyet az Európai Számvevőszék számít. Tudjuk ugye, hogy van különbség a tanulmány között, és a, a bizottság és a, a számvevőszéki tanulmányok között, mert különböző részeket teke, te, fed, fed le, takar le. A maradvány értékeknél a, azt vizsgálják, hogy egy adott 12 hónapos időszakban mi az, amit lezártak, és az európai számvevőszék hiba aránya azokat a kifizetéseket vizsgálja, amelyet a folyamatban lévő szerződések folyamatban lévő tranzakciói egy adott évben mutatnak. Ami tehát a korrekciós korrekciókat illeti ezeknél a tranzakcióknál, ezeket később is lehet meg lehet tenni a projekt élettartam alatt, és ezt így is teszik gyakran. Ezért azt mondom, hogy az a módszertana, az Európai Számvevőszék módszertana talán magasabb szinten áll, mint a maradványhiba arány számítás, és az európai számvevőszék ugye két különböző hiba arány számít, egyet az EDF-re, egyet a költségvetésre és a DEFCO maradvány szolgálat elemzés elemzése pedig az általános hiba arányt vizsgálja, a költségvetés és az, ED, az EDF együtt vonatkozásában. Tehát nagyon fontos, hogy hogyan értelmezzük ezt az értéket, a, a két hiba arány hozzájárulását a végeredményhez, amelyet a két módszertan szerint számítunk tehát. Ami pedig eh, a külső támogatás eh, irányítási jelentéseket, az IMR-eket illeti. Érdemi vitát folytattunk a tavalyi mentesítési eljárás keretében erről. és közös értelmezést próbálunk kialakítani arról, hogy mi a természete, a haszna, és mivel járulnak hozzá az eredményhez ezek az eszközök. Egyetértünk abban, hogy ezek úgynevezett menedzsment eszközök, amelyekkel egy bizonyos pont, időpontban tehát az év végén ezeket mérjük, mégpedig azért, hogy jelezzék, hogy hogy áll a projekt egy bizonyos, helyzete egy bizonyos ponton. Ezzel az indikátorral tehát a különböző korrekciókat meg lehet e, tenni, lehet látni, hogy van-e késlekedés vagy probléma a végrehajtásban. Az IMR tehát, tehát a és a, a legfontosabb teljesítményindikátorok nem egy konkrét projekt téves elhatárolásait tükrözik, nem, hanem pont ellenkezőleg azt szolgálják, hogy a végső hiba arányt az adóság kapcsán, vagy a hitel kapcsán csökkentsük. Nos, ez az, ami fontos, úgy gondolom, hogy a közös megértés az IMR eszközök közös értelmezése már nagyon jó úton halad. Világos indikátorok mutatják, hogy tavaly, tehát a 2015-ös alap teljesítmény, kulcsfontosságú teljesítményindikátorok csökkenő értékeket mutattak, és ez amiatt van, mert komolyan vettük a, külön, a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság ajánlásait, irányvonalát az IMR-ekre vonatkozóan, és ezt, mint mondtam, már a tavalyi vitának köszönhetjük. Ami a mezőgazdaság és a szolgálatok közti együttműködés, a bizottság szolgálata, Nos, ezek közti együttműködést illeti. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy a bizottság általános módszertana, illetve az Európai Bizottságnak a munkája most valóban jobban koordinált. Igyekszünk, és sikerül a biztosok családját, a biztosok kollégiumát és szakpolitikai területeit koordinálni. Nincsenek már különálló vertikális politikák, amelyek nem tartoznának a jobb politikai fejlesztés szolgáló politikai koherencia égisze alá. Egy példát mondok, az Európai Unió mintegy 9 milliárd eurót fog az élelmiszer és tápanyagbiztonság és fenntartható mezőgazdaság számára a következő 7 éves periódusra 2020-ig biztosítani. Szándékunk szerint 62 fejlődő országot támogatunk, fejlődő ország mezőgazdaságát támogatjuk. És ezek a projektek nem úgy jutottak el eszünkbe, hogy a Deve szolgálata Brüsszelben üldögélt, nem, ez a delegációk, a mezőgazdasági szolgálatok, az Agri főigazgatóság, a fejlesztési szolgálatok, a szomszédsági szolgálatok közös munkájának az eredménye. És így jutottunk el ezekhez a rendkívül erős fejlesztési kötelezettségvállaláshoz a mezőgazdasági fenntarthatósági és élelmiszerbiztonsági programokban. Így jobb mezőgazdasági indexek lesznek a mezőgazdasági növekedés, fenntarthatóbb gazdálkodás lesz a partnerországokban, és az alultápláltság és a mezőgazdasági termelés kitettségét fogja jobbá tenni. Van Köszönöm, számosan jelentkeztek szólásra. Liberácki kolléga elsőként. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos urak! A fő kérdéseket jelentéstevünk már feltette, keveset tudok hozzá tenni ezekhez ma. Szerintünk elégséges lenne részletes válaszokat kapni az általunk feltett kérdésekre. Örülök, hogy Hán úrral ezt mit tudtunk cserélni, az a benyomásom, hogy a bizottság egy kockázatokkal terhes helyzetben működik a kedvezményezett országokban. Ugye megvannak a saját jogszabályaik, és a forrásokat saját módszerok szerint használják fel. Így tehát a célok már nem mindig érvényesek, és néha döntéseket hozunk, és a célokat a későbbiekben újra ellenőrizni kell. Mindebből magas szintű kockázat adódik. Először is meg kell értenünk mindezek alapján, hogy azok a források, amelyeket bizonyos térségekben a, használunk fel, azok elérik-e az, a kitűzött célokat. És ha nem ez a helyzet, akkor erről értesülnünk kell. A hiba arány ugye matematikai szempontból nem túlságosan magas, 95 százaléka esetében a forrásoknak úgy tűnik, hogy szabályszerűen kerültek ezek a források felhasználásra, azonban elértéke e vajon a várt eredményeket? Minden évben ugyanazon célokra különítünk el forrásokat, ugyanazon térségben alkalmazzuk őket. Képesnek kellene lennünk arra, hogy milyen korrekciós javítási mozgásterünk van a kitűzött célok elérését illetően. Tehát amikor a hibaarányokat vizsgáljuk, talán meg kellene vizsgálnunk, hogy ezen hibák mindig ugyanazon okokból adódnak e vagy eltérő jellegűek várható volt az adott hibák bekövetkezése, ugyanis a teljesítmény alapú iránymutatások azt könnyítik meg, hogy megértsük, hogy milyen hatást érnek el ezek a források. És így módon továbbra is meg lehet őrizni az EU-s intézmények reputációját. Nagyon jó volt, hogy Hán biztos úrral ezen témakörökről hosszasan eszmét tudtunk cserélni, hiszen így jobban meg tudtam érteni, hogy mi is a helyzet. Nincs elég idő ezen témák megvitatására soha itt a bizottságban, és nagyon jó, hogy személyesen eszmét tudtunk Hán biztos úrral cserélni, így sokkal jobban megértettem ezeket a problémákat közvetlen kapcsolatba hajtok lépni biztos úrral, Hán biztos úrral, és nagyon örülök, hogy Hán biztos úr nyilatkozatát itt meghallgathattam. 2016-ot követően figyelembe kell venni majd ezeket a kommentárokat. Nem, értettem mindent az állásfoglalásból, hogy a kabinetrendszer még nincsen, teljes mértékben titokban úgymond dolgoznak az intézmények részben. Tarant képviselő a következő. Köszönöm szépen, állnak asszony. Attól tartok, hogy egyedül maradtam. Zöld kollégáim hiányában. Úgyhogy kicsit ismeretlen vizeken nevezek magam, de két kérdés ezzel feltennék Hán biztos úrnak. Ezek pedig a törökországi menekültekre vonatkozó eszköz, pénzügyi eszközt illeti, emellett egy 2,2 milliárd a háromból már lekötésre, allokációra kerül. És mivel éppen most indult el a végrehajtás, nehezen mérhetőek még az eredmények, mondotta. Mégis az a kérdése, mikor várják az első ö, olyan felméréseket, amelyek az alapok eredményességéről, illetve a finanszírozott tevékenységről szólnak. És még ennél is fontosabb talán, hogy ön szerint az Európai Unió és Törökország között aláírt megalapodás lehetővé teszi ezen pénzeszközök egy részének visszatérítését, hogyha nem elégségesek a mért eredmények? Persze nem remélem, hogy ez lesz, ám elméletileg felmerülök a kérdés. Másodszorban, mi a válasza a olyan helyzetre, ahol az EU szemet huny, vagy legalábbis félrenéz a rettenetes emberjogi és fellémények láttán Törökországban mindeközben milliárdokat fizetünk, pusztán egy ígéret fejében, amely arról szól, hogy a migránsokat távol tartják Európától. Ez van a két kérdésem önhöz. Köszönöm. Következő, Schmidt kollega. Ja, danke, ich möchte... Köszönöm szépen. Hán biztos, az fordul neki? is kérdésemmel. Hallottuk a számadatokat. Kérdésem az a biztos úrhoz. Ön hogy látja a Törökországgal kapcsolatos megállapodást, hogyan értékeli az előrehaladási jelentést, ugye holnap publikálják ebben a témában. Hol lehet javítani, hol kellene javítani? Tehát a sajtóból ö, értesülve látunk igényeket, ám közvetlenül vizsgálva, hogy látható ez. Aztán a halálbüntetés bevezetése milyen kihatással lehet a mi forrásaink Törökországnak juttatásában. Én Nimica biztos úrhoz azért fordulok, mert tavaly én voltam a fejlesztési jelentés szerzője, ezért külön szeretném megköszönni neki azt, hogy ma ebben az évben elértük azt, amiért tavaly hiában harcoltunk, a migráció okainak elleni fellépés erősítésében. Látom ezt az előrelépést, és nagyon örülök ennek, az Európai Parlament támogatását ígérem. Ugyanakkor felmerülnek, néhány, felmerülnek bizonyos kérdések, ezekkel csatlakoznék. A közvetlen költségvetési támogatásokat említette, amelyen nem csak jó ö, tapasztalataink vannak, azt szeretném tudni, ugye, hogy Nimitz ö, biztos úr is beszélt erről, bizonyos gondokról a tagállamokban, tehát, hogy a partnerországok nehézségei ránk is hatással vannak, ugyanakkor a költségvetési támogatások konkrét esetében hogyan garantálható az, hogy azokat adófizetői pénzek, amelyeket ezekben az országokban fektetünk be, hosszú távon nyomon követhető hatásokat hoznak. Erről szívesen hallanék magyarázatokat. Aztán egy utolsó pont, ami nagyon érdekes, nagyon sokat beszélünk a nemzetközi szervezetek, sok cselekvést végzünk rajtuk keresztül vagy velük, az érdekelne ezzel kapcsolatban, hogy milyen, mi a mérték az igazgatási költségeknek. Sokan azt mondják, hogy 37%-ra is rúghat az együttműködés, puszta együttműködés költsége nemzetközi szervezetekben. Hogyan lehetne javítani az ezekkel való együttműködés, át lehetne adni esetleg feladatokat, vagy akár kiírás révén lehetne versenyeztetni, és nem csak úgy átadni a pénzeszközöket. Köszönöm, hogy a parlament hozzájárulását megemlítette a biztos úr. Én nem éreztem, hogy nagyon megvalósulna ez, de ha hogyha önök így érzik, akkor hát abból indulhatunk ki, hogy ugye a, bár nyilvánvalóan alacsonyak a hiba százalékok, ám a nulla még jobb, mint a 2,8 százalék. Jó lenne, ha tovább csökkennének nulla felé ezek a már most is alacsony hiba kvóták. Ennek érdekében mit készít elő a biztos úr? Én is magamat a listára tettem. Van egy kérdésem. Mimica biztos úrhoz és Kettőhán biztoshoz. Mimica biztos úr, a dokumentumokban van egy áttekintés egy meetingről, amely Kubában zajlott, és azon Kuba meetingen 95 tisztviselő vett részt, tehát egyfajta tisztviselői partinak lehetne ezt nevezni az IAD-ból számosan, aztán a főigazgatóság, DEFCO főigazgatóság részéről is több tucatnyian, és 24-en jöttek Brüsszelből Kubába. Tehát itt 24 embert küldtek Kubába, ki Brüsszelből. Nem lett volna egyszerűbb talán itt Brüsszelben lebonyolítani a találkozót, itt hagyván ezeket a tisztviselőket. EU-s követségvezető, együttműködés vezető és más tisztviselők, tehát esetleg lehet, hogy más, tiszt, más tisztviselőket kellett volna Brüsszelbe berepültetni, Hát itt ez jelentős költségekkel járt ez a találkozó. Ezt a kérdést már feltettem, és jó lenne, hogy ön tudna erre válaszolni. És aztán ez volt a könnyű kérdés. Most Hán biztos úr, láttuk Törökországban, hogy az IPA, tehát az előcsatlakozási eszköz, ugye 600 millió eurónyi el nem költött pénz van Törökország vonatkozásában. Schmidt eh, kolléga is rákérdezett erre, azt tehát a kérdés, hogy mi történik ezekkel a pénzekkel. Egyre inkább azt látjuk, hogy eh, humanitárius segítségnyújtás zajlik. Remélem, hogy ez a 600 millió euró nem a menekült segélyezésre kerül majd át. Tehát itt előcsatlakozási pénzeket már láthattuk, hogy menekült ügyre fordítottak. Milyen tervek vannak itt a jövőben? elmondotta, és hálás vagyok ezért, hogy a visszafizettetés Törökország esetében, ugye itt azt megnézzük, hogy milyen teljesítések történtek. mi a menekültségi egyfajta költségvetési segélyként működik. 25 milliót ad ki Törökország, mondják ők. Nos, hogyan fogják ezt elszámolni, ezeket a szolgáltatásokat, hogyan árazzák ezeket be, mert a dokumentumokban azt láttam, hogy nincsen semmiféle számadat e tekintetben a standard költségek tekintetében, a menekültenként, táborban, táboron kívül, hogyan mérik ezeket a költségeket. És Kádenbach asszony még utólagosan jelentkezett, tessék. A kérdésem egész rövid. Hán biztos hogy talán provokálóan mondta, hogy a saját megállapodásainkhoz kell magunkat tartani, és ez lenne a kérdésem önhöz és Mimica kollégájához hogy az Emergency Trust Fund esetében forrásokat bocsátanak rendelkezésre a költségvetésből, a fejlesztés alapból, de ugye itt a tagállamok által ígért összegekről is szó van, és érdekelne, hogy mennyire megbízhatóan járnak el itt a tagállamok, mennyire tartják be ígéreteiket. Van egyfajta lista, amiből megalapíthatjuk, megállapíthatjuk, hogy a tagállamok által ígért összegek valóban be is folytak el a kasszába. Az EDF-ről még beszélünk majd, jó? De... Ez egy megjegyzés, amit Hán úrnak szeretnék tenni. Köszönöm Mimica biztos úrnak és Hán biztos úrnak a beszámolójukat. Egy olyan területen mozgunk, ami, igen, ahol igencsak nehéz a teljesítményt értékelni, de értjük, hogy mindenféleképpen meg kell ezt tennünk az európai adófizetők érdekében, azaz, hogy a források megfelelően kerültek el, költ, és ezt ellenőrizni kell. Most ami a menekültek témakörét illeti, igaz, hogy akár Jordaniában, akár Libanonban, vagy Törökországban, ezek a kormányok azt mondják nekünk, hogy nagyon magas árat kell fizetniük, de Törökországban különösen a fizetendő ár nagyon-nagyon borsos. Lenne egy kérdésem Hán biztos úrhoz. Milyen jogi értéke van az a megállapodásnak, amelyet a tanács, az Európai Tanácson belül kötöttek. Ugye itt 3 milliárd és aztán 6 milliárd eurós támogatásról van szó. Ugye itt az Európai Parlament, valamint a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság semmiféle beleszólási joga nem rendelkezett ezen megállapodás megköltésekor. Szeretném tudni, hogy Hán biztos úr úgy véli-e, hogy ez a döntés oly döntés, amely jogi szinten rendelkezik egy nagy értéke, jogi értékkel, illetve biztonsággal. Köszönöm. Mimica biztos, azt hiszem, ön kapta az egyszerűbb kérdéseket, akkor kérem kezdjen hozzá a válaszadáshoz. Köszönöm, elnök asszony. Nos, a mentesítési eljárás során feltett kérdésekkel kapcsolatban először nézzük az eredményeket. Valóban van egy általános eltolódás abban, hogy hogyan értelmezzük az általános költségvetést és a külső illetve a nyolcas fejezetet, a költségvetés nyolcas címét. Egyfajta eltolódás a bemenetről a kimenet, a fejlesztési politika kimenete felé. Van egy általában erősebb felfogás arra vonatkozóan, hogy a költségvetés alapú eredményeket vizsgáljuk, és ez a fejlesztési együttműködésünkben is látszik a kiadások eh, során. Tavaly először bevezettük az úgynevezett eredménykeretet. Ezzel nem csak azt tudjuk mérni, hogy mi a bemeneti oldal, milyen a projektek szabályszerűsége, ami persze nagyon fontos rész, és továbbra is az marad a költségvetési eljárás és auditálási eljárás keretében. De ezzel lehetőség nyílik arra is, hogy végig gondoljuk, hogy a bemeneti oldal milyen eredményeket ad tehát, milyen konkrét módon járul hozzá a fejlődő országok fejlődéséhez. Mert ha csak az inputokat nézzük, akkor milliárdokról beszélünk, euró milliárdokról, vagy százmilliárd milliárd eurókról. Ezt a partnerországok felé és a szegényebb országok lakossága felé kommunikálni akarjuk, nos, egyszerűen nem lehet felfogni, hogy 100 millió euró mit jelent nem is beszélve az egy milliárdról. Úgyhogy ezt konkrét bemeneti hozzájárulásokhoz, eredményekre akarjuk lefordítani. Hány gyerek született, az a fejlesztett orvosi környezetben, orvosok jelenlétében, hány gyerek jár iskolába, ahogy azt a bevezetőmben már említettem. Tehát ez az eredmény alapú költségvetés és az eredmény alapú költségvetési együttműködés az, amelyet erősíteni akarunk a módszertanban, a kommunikációban, az általános fejlesztési együttműködési felfogásban. Világos trend az is, hogy az új globális fejlesztési program mellett, úti terv mellett Erősíteni kell a fejlesztési politika befizetések, a béke és biztonság válaszok, migrációs válaszok, humanitárius válaszok, éghajlati válaszok között. A biztonság nagyon fontos kapocs, és ezt erősítenünk kell az új, az elkövetkező európai fejlesztési konszenzusban is. Végeredményben szegénység az, amely egyben az oka és következménye a bizonytalanságnak, a konfliktusnak, a, a partnerországok kitettségének, sérülékeny sebezhetőségének. Ezért a fejlesztési politikában sokkal inkább a bizonytalanság, a biztonság hiány okait akarjuk felszámolni. Így lehet az általános, átfogó formában az okozó gyökereket a fejlesztés eh, kapcsán megoldani. Eh, ha tegyem egyértelművé, nem akarjuk a fejlesztési kérdéseket biztonsági területre átirányítani, mert a biztonsági kérdések jellegüknél fogva fejlesztési kérdések egyben. Tehát sokkal inkább egymást kiegészítő, mint egymással szemben álló két elem egy általános keretben a biztonság és a fejlesztés. Soha nem fogjuk a világos határokat átlépni, amelyeket a szerződések határoznak meg. Nem szabad az EU költségvetést arra használni, hogy a fegyver kereskedelem kis elemeit szolgáljuk ezzel, vagy finanszírozzuk. Mindent, csak fegyvereket ne elvet, valóban a biztonság és fejlesztés közti kapocsra is alkalmazhatjuk. A nemzetközi szervezetek irányítási költségei. Nos, látjuk, hogy a nemzetközi szervezetek nagyon fontos partnerei az Európai Uniónak, és az együttműködésben. Az együttműködés, a, a projektek végrehajtása általában véve jó. Javítjuk a különböző formátumokat és a nemzetközi szervezetekkel való berendezkedési módozatokat, próbáljuk az adminisztratív költségeket csökkenteni, az EU láthatóságát biztosítani a nemzetközi szervezetekkel együtt megvalósított programokban. Az irányítési költségek eh, az általános végrehajtási költségek 7%-át teszik ki a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos közös programoknál. De ezeket megállapodások alapján szelektáljuk a konkrét nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodás alapján, és ez alapján akkor választjuk ki, hogyha teljesítik a pagoda rendszer feltételeit és a mi általános feltételeinket. Úgyhogy nagyon világosan látnunk kell, hogy az adminisztratív költségek csökkentésének folyamata és a nemzetközi szervezetek egy, való együttműködésben az EU láthatóságának növelése hogyan alakul pár, erősítjük a párbeszédet, a belső és külső intézkedésekben a különböző minták, modellek használata. Nos, a regionális szeminárium valóban folytatni szeretnénk a regionális szemináriumok két típusát, ami a fejlesztési együttműködési alkalmazottak számára biztosítunk a világ minden pontján a delegációk számára. Fontos, hogy közös felfogást megtartsuk, és lássuk, hogy mik a fő szakpolitikai irányai a fejlesztéspolitikának, ezt lássák a, az együttműködés vezetői és alkalmazottai is. Évente éves szemináriumokat, megbeszéléseket tartunk Brüsszelben minden együttműködés irányító alkalmazottal, delegációval, és regionális eh, szinten szervezett szemináriumokat is tartunk. Például az egyik Kubában volt, amikor eh, a kérdéseket, megjegyzéseket, hozzászólásokat, ajánlásokat hallgatjuk, olvassuk, amelyet egyebek között a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság is megküld nekünk, az tulajdonképpen arra vezet, hogy visszagondoljunk, és újfajta struktúrát adjunk a szemináriumoknak. Tehát ez az éves együttműködés a szemináriumokon keresztül nagyon fontos, és ezt a partnereknek és a szolgálatoknak és a főigazgatóságnak is felkínáljuk. Azért, hogy a regionális, a regionális szemináriumok mondjuk szelektívebb alapon, vagy restriktívebb, megszorít, nagyobb megszorításokkal kerülnek megrendezésre, azért, hogy csökkentsük a szemináriumok költségét a közvetlen költségvetési támogatások kérdésével kapcsolatban. Az ex ante és ex post ellenőrzésekkel próbálunk előre haladni, és azt elérni, hogy a költségvetés támogatási programjaink hatékonyabbak legyenek, jobban szolgálják az általános fejlesztés együttműködési célokat. Mielőtt tehát eldöntenénk, hogy egy konkrét szerződést aláírunk az általános költségvetési támogatásról, amit persze most államépítő szerződéseknek vagy ágazati megállapodásoknak hívunk. ezeket mindig a delegációkkal, partnerekkel együtt állítjuk össze, és világos elvárásokat, feltételeket is szabunk a a, az, a mutatókat bevisszük az általános makroökonomiai teljesítménybe, az állami magánpénzügyi szolgáltatások kezelésének rendszerébe, és az ágazati politikák körében is konkrét célokat kell, hogy szolgáljanak a támogatások. A kritériumok célokat, hogyha teljesítik a partnerek, akkor tudjuk csak a költségvetés támogatási programokat megkezdeni. A költségvetési támogatás nál is egyértelmű kritériumok vannak, indikátorok, amelyek a delegációvezetők számára lehetővé teszik, hogy értékeljék a programokat, a feltételek teljesülését, és eldöntsék, hogy lehet-e a költségvetési támogatást folytatni, vagy sem a tröszt alapok és a, a kifizetések. Három ilyen alap működik, de erre inkább visszatérnék majd akkor, amikor az EDF mentesítésről beszélünk, mert úgy gondolom, hogy a az alapok hozzájárulásainak többségét az EDF tartalékokból biztosítja a bizottság, illetve az EFA alapokból, illetve a költségvetési komponensekből, amelyet a különböző főigazgatóságok, Econ Home, Eh, ad. De a tagállami befizetéseknél látható, hogy 2,3 milliárd euró a jelenlegi szint, a kötelezettségvállalási szint a bizottság részéről. És kicsit több, mint 80 millió, amit a tagállamok vállaltak. De a tagállamok, amelyek kötelezettséget vállaltak a befizetésekre, nos azoknak van egy olyan rendszere, amivel a fizetéseket éves maximum 5 részletben fizethetik be. És most vagyunk ebben a folyamatban, amikor a részletfizetések beérkeznek. Mégpedig olyan dinamikával, amely lehetővé teszi azt, hogy minden vállalt kötelező befizetés beérkezzen. Köszönöm. Megyünk tovább, hát biztos úrra. Köszönöm, Celler képviselőnek tartozom egy válaszsal. Az én a külső vizsgálatát illetően. A Moore Stevens szég végzi ezt, az audit munkát, egy, több év együttműködünk velük már. Ennek hátterében az áll, hogy egyszerűen sokkal több tranzakciót kell megvizsgálni, mint amit a mi szerény forrásainkkal képesek lennénk. A módszertant újra és újra megvitattuk a számbevőszékkel, és a számbevőszék elégedett e dolgok miben létével, és valószínűleg az IPA területen is hasonló módon alakul majd a dolog. Ami a törökországi helyzetet illeti, szerintem fontos, hogy szétválasszuk az ipát illetve a menekültek támogatását a másik oldalon. Itt nincs átfedés. Talán az vita elején nem volt teljesen világos. Törökország azt mondta, hogy pénzre van szüksége tőlük, mert 2,7 millió menekültet kell ellásson. Az IPA eszközök egy részét nem átcímkéztük, hanem olyan területeken, ahol infrastruktúrális beruházásokra terveztünk az ipareszközökkel, ezeket például olyan önkormányzatokban vagy végeztük el, amelyeket erőteljesebben érintenek a, a pótlagos menekült áramlatok. Hát sok esetben a már a menekültek távozása után is javítható volna a, a helyzet. Törökország azonban ezt elutasította ezt az ajánlatot. Az IPA megállapodásban egy Törökország és közöttünk kötött megállapodás alapjára helyezték, ahol megállapítottuk, hogy mely hangsúly pontokon van szükség programokra. Egyetlen esetben Törökország hozzájárulásával 20 milliós, egy 20 milliós tételt címkéztünk át menekültekre, mert ele, ellenkezősebben elveszett volna itt Törökország, úgymond ezt jóvá hagyta. Tehát itt szigorúan külön kell választanunk a két területet. Ami az eredményességet, hatékonyságot illeti a Törökországra, a, a menekültekre fordított összegeket illetően az első jelentés a következő év első felében kerül kiadásra majd. Ugye azt a rollout fázist meg kell várjuk ahhoz, hogy jelentést készítsünk. Törökország, hogy sokszor Törökország gyakran bírja bennünket, hogy nem, áll, nem ö, bocsátok rendelkezésre ezeket az összegeket. Ennek hátterében az áll, hogy csak azokat az eszközöket tudjuk rendelkezésre bocsátani, és ez igaz a nemzetközi szervezetek keresztül finanszírozottakra is, amikor az igényt verifikálni tudjuk. Törökország e tekintetben nem mindig volt túl gyors. Úgyhogy az is időbe kerül, még ezt feldolgozzuk, hogy mit, hol került felhasználásra, mekkora összeg mire ment el, és aztán bizonyos időre van szükség, volt szükség a tavaly novemberi megállapodás óta, most őszik, hogy az első eszközök megjelenjenek ezen a térképen, úgymond, például az élelmiszertámogatások, ezért februárjában indultak. Aztán az oktatás és más területeken nem időre van szükség, tehát ez Greszla asszony a költségek mérését illetően tett fölkérdést, kérdést, mi az OECD benchmarkjai alapján számolunk, az oktatási költségek, tanárköltségek, rezsiköltségek tekintetében az iskolák működésében, ám ennél résztesebb információkat abban talál az OECD módszertanában. Lényegi válaszom tehát az, hogy az, az OECD által megalapított benchmarkok mércéhez igazodunk, és ezt megint csak annak alapján, ami ténylegesen megállapított igényekre támaszkodik ennek alapján tehát állítjuk össze tehát ezeket. Kaltenbach asszony kérdésére reflektálva. Már nincs itt. Korábban elmondtam, hogy nem a tagállamokkal való megállapodásra támaszkodik ez a szíriai Trust Fund keretében 500 millió került az EU költségvetésből átcímkézésre 500 a tagállamok költségvetéséből, is ez utóbbi rész az év végéig elindul. Itt a kisebb tagállamok fizetnek ebbe az alapban, mert nincs meg a megfelelő infrastruktúrájuk a, a, a közvetlen utalásra, míg a nagy tagállamok, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia a, a szíriai transzfantba tett kisebb befizetéseken túl közvetlen tranzakciókkal, befektetésekkel dolgoznak. És itt persze koordinálni kell, hogy ne legyenek átfedések. Hogyha provokatívan azt mondtam a bevezetőmben, hogy mindez attól függ, hogy ragaszkodunk-e a saját döntéseinkhez, hát itt a vízumliberalizációt értettem ez alatt a tagállamok. Ö, nagyon, nagy, nagyon sok benchmark számot fogalmazta meg Ukrajna esetben 144, ilyen volt. Azok a deklarációk, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a korrupció lenni harc erősödjön és fel tudnak lépni ebben az országban, fontosak voltak e tekintetben. Ha egy állam az összes feltételt teljesíti, amelyet mi álltottunk fel, akkor ugye a mi hitelességünkön áll vagy bukik, hogy megadjuk -e ezt a vízumliberalizációt. Ha persze nem teljesítik a feltételeket, akkor nem vészel a hitelességünk, sőt, az a politikai nyomásgyakorlás vagy, vagy katalizátor továbbra is fennáll az eszközök révén. Tehát így függenek össze a dolgok egymással. Schmidt képviselő kérdésére. Hogyha valóban bevezetik a halálbüntetést, akkor, akkor a csatlakozási tárgyalások leállnak. Ez ilyen egyszerű és ilyen kemény, tehát nyilván egy ilyen döntésnek megvannak a konzekvenciái, ezek világosak. Törökországban azonban azt megtanultam már, hogy a retorika és a tényleges tettek sokszor eléggé széttartóak, úgyhogy spekulálni kár, ám ha mégis ez megtörténik, akkor világosak a konzekvenciák. Omarzsi képviselő kérdésére ezek, ez a megállapodás elsősorban politikai megállapodás abban áll, hogy 2017-ig ezt az összeget, 16 milliárdot rendelkezésre bocsátjuk, és azt követően van egy meghosszabbítási opció, persze ez a szíriai konfliktus állásától is függ majd, hogy vajon fennáll -e még ez a konfliktus úgy, ahogy most. A helyzet őszintén szólva úgy áll, hogy a konszolidációs intézkedéseink mutatták, nem csak Törökország, Libanon, hanem Libanon, Jordánia és Irak esetében is, hogy az, az, érde, az kell legyen az érdekünk, hogy a menekülteket ott a régióban tudják ellátni. Nem csak, őszintén szóval nem csak pénzügyi eszköz szempontból, mert Európában többe kerül egy menekült, mint helyben, hanem megvannak azok a politikai indokok is, amelyek ezt indokolják, és hát azt is, hogy minél gyorsabban megoldjuk ezeket a konfliktusokat, és a stabilitás helyreállítsuk. Szíria egy viszonylag nagy ország, 5 millió szír menekült az országon kívül, 8 millió az országon belül, itt mindenképpen egy vákum áll fent, tehát hogy ezt majd ki kell tölteni, hogy miképpen töltik ki, az fontos kérdés tesz. Remélhetőleg minél több ember haza tud térni majd. Ebben a tekintetben a Törökországgal való együttműködés működik, és a nemzetközi szervezetekkel is rendszeresen felülvizsgáljuk ezt a helyzetet, és ők is, ők is igazolják, hogy Törökország nem csak hogy tisztességesen bánnék a menekültekkel, hanem megfelelően biztosítsa az ellátásukat. Liberacki úr, aki már nincs itt, tett fel kérdést, neki mondom, hogy különbséget kell tennünk a kérdés körül, amelyek ön foglalkoznak, hogy szabályszerűen hajtják-e végre ezeket az eszközöket, illetve hogy mi a konkrét hatásuk. A kockázat persze egyre nagyobb lehet, hogy egy, megszerzünk egy bizonyos hatást, ám olyan politikai felemények miatt, amelyekre nincs hatásunk, nem ö, elégülnek ki, vagy nem valósulnak meg ezek a szélek az elmúlt három évben. Ukrajnában például nagyon sok mindent elértünk stabilitás tekintetében. De hát abban is fennáll a kockázata annak, hogy fehér állnak a dolgok, és nem valósul meg aztán az, amit kitűztünk, például a vízumliberalizáció, ám sem, senki sem zárhatja ki olyan fellemények felállását a szomszédos országokban, amely teljes mértékben megváltoztatja a konstellációt, és a rövid vagy középtávon sikeresnek bizonyuló intézkedéseink hosszú távon meghiúsulnak. Ám minél tovább és minél sikeresebben tudunk részt venni a e folyamatokban, annál inkább hozzájárulunk a stabilitáshoz. Tehát az alapot évről évre erősíteni tudjuk, és fenntartabbá tudjuk tenni, és ezzel évről évre csökken a kockázat. De a kockázat fennáll, ezt ugye a politikai nagyvítás volna tagadni. Köszönöm. Ja, hát köszönöm szépen. Nem vagyunk diplomaták, és ez ismert is örülünk, hogy önök sem azok, és azért jó lenne, ha a diplomaták esetleg jobban figyelembe vennék a forrásokkal kapcsolatos kérdéseket. A jelentéstevő kapja meg a szót zárásként. Celler úr, köszönöm, elnök asszony. Az utazás gazdagít, mondják, és múlt héten Törökországban jártunk már korábban, felkerestük Jordániát és Libanont, és így képet tudtunk alkotni a helyzetről a helyszínen. Hát, biztos úr, utalt Törökország a kötött megállapodás pozitív hatásaira az az, hogy kevesebb menekült érkezik. Ennek az első oka a balkáni útvonal lezárása volt, azt hiszem ami most már szinte lehetetlenné teszi, hogy ezen útvonalon a menekültek Európába jussanak. De a megállapodás hatása a menekült ügy megoldásában semmiképpen sem kicsinyíthető. Ugyanakkor nem csak a szíriai menekültekről, migránsokról van szó, hanem sok más menekültről is. Itt tehát a Törökországgal kötött, ugyanakkor a Törökországgal kötött megállapodás csak a szírekre vonatkozik, a többiek ebben nem vesznek részt. Ez az egyik dolog. A másik pedig Hán biztos úr említette, hogy partner szervezetekkel megállapodás született. Nagyrészt ENSZ szervezetekről van szó. Akik ott voltak a helyszínen, azok látták, hogy szépen kifüggesztettek egy EU-s zászlót, de egyébként UNICEF, UNHCR, és World Fruit program táblákat, feliratokat láttunk, tehát az Európai Uniós támogatás láthatósága igencsak korlátozott. A török partnereinkkel, ugye ott a miniszterelnök két képviselő is a helyszínen volt, mindig elhangzottak követelés, hogy közvetlenül a török kormányjal kellene tárgyalnunk azt illetően, hogy mi is történik a helyszínen. Hiszen egyáltalán nem tudunk elérni valamennyi, nem tudjuk elérni valamennyi menekültet, de erre mindenféleképpen időt kell majd a jövőben fordítani. Ami az előcsatlakozási eszközt illeti, meg kell állapítanom, hogy éveken keresztül nyomon követünk egyes projekteket. Ugye itt egyes projektek olyan fejezetekbe tartoznak, ahol nincs áttekintés azt illetően, hogy ezeket a fejezeteket, tárgyási fejezeteket rövid, rövid időn megnyitják-e. Ugye a legutóbbi fejlemények is éreztették hatásukat, több mint száz ezer munkatársról, közhivatalnokról van szó az igazságszolgáltatás területéről, akiket Törökországban elbocsájtottak. Van egy akadémia, amely ideig jól működött, és ott török jogászok az európai jogról, alkalmazott jogról tart, kaptak oktatást. Sokan közülük már nincsenek ott, az ezért felelős a kijelentése az, hogy most új esély kínálkozik arra, hogy sok fiatal jogász, akik kikerülnek az egyetemről, megismerkedhetnek az európai joggal és a nálunk alkalmazott jogi eszközökkel. A helyszínen ez nem tűnt számunkra annyira bizonyítottnak, de erről még tovább tárgyalatunk. Aztán itt egy kérdés, amiről már korábban is vitáztunk, azaz az Andzsik kérdését, illetően ugye az új költségvetési rendelet keretében meg kell nézni, hogy hogyan lehet az Andzsiket az EU forrásokkal támogatni. Aztán a DEFCO hibaaránynál két, fenn, három fenntartás is volt a közvetett kezelésben lévő közvetlen támogatások esetében az ügynökségeknél és nemzetközi szervezeteknél. Ezek nem általános fenntartások, részletes fenntartásokról van szó, hiányosságokkal, gyengeségeket mutatnak fel ezek a fenntartások az African Peace Facility esetében, de talán ez egy olyan téma, ami nek amiről majd az Európai Fejlesztési Alap kapcsán kellene tovább vitáznunk. A DEFCO külső auditot alkalmaz, és ez az ellenőrzések minőségét kell, hogy biztosítsa, és talán még egy kérdés Mimica biztoshoz. Az IMR-ról már számos alkalommal beszéltünk. Az éves tevékenységi jelentésben a DAFKOR e részéről ezt ö, integrálják-e majd vajon, ahogyan ezt a parlament követelte, és ahogy ezt egyébként a költségvetési rendelet is előírja. A szemüvőszék szerint a DEFCO főigazgatóság a jövőbeli pénzügyi ö, korrekciók lehetőségét túlbecsülte. Egyetértem Imica biztos ezzel biztos a 9-es kérdésre azt válaszolta, hogy csak hat eset volt, itt, itt egy elkésett intézkedésről van szó, a célokat nem érték el. 2014-ben 10 ilyen eset volt, négy olyan országokban, amelyek nem estek a DEFCO kiadások hatája alá, talán be tud-e számolni ezen négy országban a dolgok állásáról. Köszönöm egyébként, hogy ilyen részletesen tájékoztatott minket itt ma. Köszönöm. Valóban jeleztük, hogy majd még küldünk is kérdéseket, tudom, hogy ezzel amúgy is számol, de hát nagyon köszönöm az eszmecserét, és kérem Mimica biztos urat még, hogy maradjon velünk, mert muszáj az EFA-ról beszélni biztos, az előadó, és itt van Hán biztos úrnak. Köszönöm az eszmecserét, attól tartok, hogy kapcsolatban maradunk. Igen. Ritkán hallom, de szívesen, hiszen biztos úr azt elbranszolta, hogy ő is reméli. Elf. A 11-es napi rendi pont a következő. Mimica biztos uh, uh, úrral való eszmecsere az általános költségvetés EFA mentesítése. Megadom az előadónak a szót, Omárje kollégának. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek. Itt az FA-ra vonatkozó megjegyzésekről van szó. Ezek a nyolcas fejezetben találhatóak. Én három pontot említenék fel. Az első a szemvevőszék véleménye, ez a jelentés 3 milliárdot fed le a 2015-ös évre vonatkozóan. Kedvező véleményt formálunk a kiadások megbízhatóságáról, ugyanakkor a szabályosságról és legalitásról nem megfelelőt 3,8% a hiba arány, ugyanúgy, mint tavaly, kizárva ugyanezen módszer szerint, mint a 8-as fejezetben a költségvetési támogatást, és több donor hozzájárulását 5,8% a becsült hiba arány. Ezt lehetett volna csökkenteni 1,7%-kal, mivel ha a bizottságnak elegendő információja lett volna arra, hogy felderítse és korrigálja a hibákat, de azon hibák közül, amelyeket mi feltártunk. Ezen hibák oka a közbeszerzési szabályokban nem tartásra kedvezményezettek részéről, egy harmad esetében hiányoznak az igazoló okmányok a kiadások esetében, a többi esetében pedig támogathatatlan kiadásokról van szó, olyan tevékenységek finanszírozása, amelyeket a szerződés nem fed le, vagy a HIA finanszírozás ö, ö, és 11%-ban más kedvezményezettbeli műveletek. Aztán az Európed főigazgatósága körébe tartozó területek. Itt egy fenntartás volt a kiadások összességének legalitását illetően. Most bizonyos területekre kellett ezt a fenntartást korlátozni. Köszönetet mondunk tehát a főigazgatóságnak, hogy figyelembe vette megjegyzéseinket. Az igazgató egy differenciált megbízhatósági nyilatkozatot hozott létre a kockázatok tekintetében. Aztán ami a kockázatbecslést illeti, vannak megjegyzéseink a DEFCO részéről. A DEFCO szerint két terület ilyen, a közvetlen kezelés és a, ne, a nemzetközi szervezetek részéről. Azt láthatjuk, hogy a DEFCO főigazgatóság nem alkotott fent tartásokat a közvetett kezelés esetében a partnerországokkal, és úgy tűnik számunkra, hogy a kockázat itt a közvetett kezeléssel egyenértékű ugyanakkor. A harmadik dolog, amit mondani szeretnék, a felmaradó hiba arány, vonatkozik, erről már szóltunk, a DEFCO főigazgatóság egyedik alkalommal készítette el ezt az elemzést, külső szakértők bevonásával. Ez a tanulmány, ugye erről önök már sokat vitáztak, itt olyan hiba szint található, mely szerint 2,2% a becslés. Nyilvánvaló, hogy itt egy eltérő módszert tanról van szó, mint amit a szemvevőszék alkalmazott, a szemvevőszék az éves költségvetés végrehajtásáról készített jelentést, tehát a kifizetésekről éves alapon. Az a módszer, amit én elmondtam a NIR főigazgatóság esetében, ami éppen javuló félben van, most az arra ösztönzött minket, hogy megállapítsuk a DG DEFCO esetében, nem véljük úgy, hogy ez a módszertan megfelelő, jó lenne, hogyha a bizottságon belül harmonizálnák a módszertanokat a hibarány megállapítása céljából a főigazgatóságok között. Végezetül szeretném elmondani, hogy a bizottság válasza és a foganatosított intézkedések a mi megjegyzéseinkre válaszul azt mutatják, hogy világos a szándék az auditőrök által megállapított hibák korrigálására, egy ö, tavalyi ajánlásunkról is szó van, amit a DigiDevco elfogadott, ezt köszönjük. Köszönetet szeretnék mondani a biztosnak és szolgálatainak, hogy milyen remekül működtek együtt a szemvevőszékkel, és mennyi javítást eszközöltek, meg jegyzéseinket követően még egyszer szeretném önöket biztosítani, hogy a számvevőszék és a jelentéstevő a bizottság rendelkezésére áll, hogy folytassuk ezt a párbeszédet. Köszönöm, elnök asszony. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Némica biztos úr állásfoglalása következik most a témában. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet Lavárka asszony. E világos magyarázatáért, amely bemutatta az audit folyamatot, az Európai Fejlesztési Alaptárgyában, és köszönöm a jelentéstevőnek, G. úrnak az ő jelentését. A leg... Nem, nem ismétlem meg be, bevezető mondataimat, amelyek kiterjedtek a költségvetés egészére és a fejlesztési alapra is. Arra azonban rámutatnék, hogy az EDF legmagasabb kock, kockázati százaléka 3,8 százalék az ECA mérése szerint, ez ugyanaz, mint tavaly volt. Említettem, mennyire bonyolult és összetett környezetben működünk ennek az alapnak a végrehajtásában, és megismétlem, hogy elvállalásunkat, hogy tovább csökkentjük ezt a hiba százalékát. Örülök annak ugyanakkor, hogy a, számvőszeg számvőszék rámutatott arra, hogy a ajánlások, tavalyi ajánlások jelentős részét végrehajtottuk. Ezek az ajánlások csak úgy, mint az újak, melyeket idén terjesztettek be, segítenek bennünket abban, hogy folyamatosan javítsuk az ellenőrzési kontrollrendszereinket. Visszatérnék egy témára, mert már tavaly is felmerült, ez a hibák kettős értékelése, ahol is a költségvetési támogatásokat és a több donoros támogatásokat kizárja a mintából a mérés során a számvevőszék módszertana. Nem akarom ezt túl bonyolult dolog, ez is eléggé ütközik a mi meglátásunk a számbevőszékével ebben a konkrét ügyben, úgyhogy nem akarok most mélységeibe térni ennek, ám fontos, hogy fenntartsuk, nyit, nyitva tartsuk a párbeszédet e kérdésben, és a számbevőszéggel közösen a későbbiekben megoldást találjunk. Egy, egy közös módszertan találjunk, amely a az a hiba százalék becslésére alkalmazható lesz. Azt is tudom, hogy önök kérték az, a módszertan alkalmazását, ám az, az, hogy kizárunk két olyan támogatási módszertant, amely kb. felére rúg a teljes költségvetésünknek, csak azért, mert azokban az a kevésbé van a kitéve a, a kockázatnak, hibakockázatnak, szerintem nem igazán méltányos értékelése a, a hiba százaléknak. Remélem, hogy a DJ DEFCO mostani módszertana, amelyről már korábban beszéltem, és amely több éves kockázat értékelést alkalmaz, meghatározandó azokat a területeket, ahol a legnagyobb a végrehajtási hibakockázat, megfelelő módja annak, hogy foglalkozunk e fontos kérdésével, illetve megoldjuk azt. A mostani külső cselekvési menedzsment jelentés megint csak nagyon fontos eszköz a kulcs teljesítés indikátorok alkalmazásában. Tavaly a 2014-es discharge-ban az Európai Parlament feltételezte, hogy a narancsárga vagy piros jelzéssel jelzett projektek nem fogják elérni az időszak végére a, a projekt eredményeket. Ám mindezek a, a úgymond színjelzése csak egy, egy felvételt jelentenek a folyamatban levő projekt értékelésében, Úgyhogy azért, hogy a megfelelő korrekciós intézkedéseket meg lehessen hozni. Nem a projekt vég eredményét értékelik, és ilyen módon nem lehet őket olyan eszközként alkalmazni, amely alapján a befejezett projektek végső eredményességét mérik. A tavalyi tárgyalások után remélem sikerült egy közös értelmezésre jutnunk e rendszer tartalmát és felhasználását illetően. A bizottság minden már működő eszközt megad önöknek, és várjuk a konstruktív kommentárjaikat a megosztott információ tárgyában. Tisztelt képviselők, az EDF és az egész EU költségvetés keretében azt hiszem eredményes az együttműködésünk. Hiszen egyrészt folyamatosan koncentrálunk a pozitív eredmények folyamatos teljesítésében, mindeközben folyamatosan javítjuk a jobb teljesítményigazgatás és jelentéskészítés szerkezetét és struktúráját, és remélem, hogy továbbá is számíthatok az önök konstruktív meglátásaira. Köszönöm. A Márzsi képviselő jelentéstevő kapja meg a szót. Elnök asszony, köszönöm. Biztos úr, Dölmark asszony, köszönöm a beszámolóikat. Jelenleg még nem tartunk ott, hogy kidolgoznánk a jelentést, az eszmecsere folyamatában vagyunk, amely majd lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy elkészítse ezt a jelentést, miután megkaptuk kérdéseinkre a válaszokat önöktől. A korábbi viták valóban megmutatták, hogy milyen nehézségek állnak fenn ezen területeken, és ugye értékelni ezen szakpolitikák teljesítményeit nem egyszerű, ugyanakkor az is nyilvánvaló és fontos, hogy az európai adófizetők garanciákat kapassanak azt illetően, hogy hogyan költik el, hogyan hagyják végre az európai forrásokat, különösen a fejlesztés politika területén, a jelenlegi különleges politikai kontextusba, amire majd még később visszatérek. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, Mimica úrnak remek együttműködésért, valamint részletes válaszaiért, melyeket azon számos kérdésekre adott, melyeket szakbizottság számos tagja tett fel, és szeretnék az Európai Számvevőszeknek is köszönetet mondani. Első ízben történik meg azt hiszem ebben az évben, hogy a számvevőszék elmélyült kontrollt hajtott végre az Európai Fejlesztési Alap vonatkozásában. Nagyon sok kérdést tettünk fel, ahogyan láthatták. Szeretnék most egész egyszerűen néhány szempontot kiragadni. A 2015-ös év olyan év volt, amely számos kihívással szembesített minket a fejlesztési politika szempontjából az EU-ban. A DEFCO megpróbált válaszolni ezekre a lényeges kérdésekre, a migráció mére nyúló okaira, oly módon, hogy létrehozta ezt az eszközt 1,8 milliárd eurós összegben, ugyanakkor számos trust fondot is létrehozott az EU. És a szakbizottságunk számára számos kérdést vetett fel, mert azt láttuk, hogy szaporodnak ezek a fajta alapok, és egyfajta globális tendencia látszik kibontakozni, azt illetően, hogy bizonyos célok valahogy kiszerveződnek a fejlesztési politika vonatkozásában, és e, számos cél kiszerveződése problémát vet fel, akár az ellenőrzés szempontjából, akár a szabálytalanságok megállapítása kapcsán. És megállapíthatjuk, hogy a közvetett kezelés esetében a hibarány, a szabálytalanságok hibaránya kevésbé jelentős. Ezért szeretnék tudni, hogy az Európai Bizottság hogyan tudja garantálni, hogy az EU céljai az ellenőrzés szintjén, melyeket a bizottság hajt végre, elégségesen végrehajtódnak, amikor nem közvetlen kezelésről van szó, és amikor externalizáció következik be. Az Európai Bizottság nyilvánvalóvá tett két fenntartást, és ezek a parlament főkérdéseire válaszolnak. 2015 ben ez a két fenntartás az EFA végrehajtására vonatkozóan. Nos, ezek egyrésztről a kifizetések szubvencionálására vonatkoznak nemzetközi szervezetek és tagállamok ügynökségei részéről, és a másik pedig az African Peace Facility-re fordított források, én az Afrikai Bizottság tagja is vagyok, és ezen két fenntartás esetében megállapíthatjuk, hogy a hiba arány meghaladja a két százalékot a kifizetések második negyedében. A bizottság már most létrehozott, illetve adott számos választ, hogy ezen hibákat korrigálja. Itt most nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni, de megállapíthatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a bizottság tett, például a nemzetközi szervezetek kezelését illetően egyes esetekben felfüggesztések kerültek bevezetésre, amennyiben ismételt hibák fordultak elő, vagy a köz vetlen kezelés garanciája esetlegesen az eljárás egyszerűsítése felé hathat. Az lenne az én kérdésem, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy a hibarányt csökkentsük, esetlegesen oly módon, hogy az eljárásokat egyszerűsítjük, mert gyakran a szabályok összetettsége, bonyolultsága okoz számos nehézséget. És egy másik kérdés, hogy esetleg meg lehetne erősíteni a technikai segítségnyújtást, hogy meg lehessen előzni egész egyszerűen ezeket a nehézségeket. És egy másik kérdés, melyet szeretnék önöknek feltenni, és amely inkább politikai jellegű, itt ugye a fejlesztés politika teljesítményéről van szó. Megállapíthatjuk, hogy számos szakpolitika, amelyet az Európai Unió végrehajt, és amelyek nem az önök kompetenciájába tartoznak, Nos, ezek gyakran ellentmondásba kerülnek a fejlesztés politika céljaival. Gondolok itt például a kereskedelmi megállapodásokra, vagy akár a szabadkereskedelmi megállapodásokra, amelyeket az Európai Unió köt számos országgal. És gondolok itt a halászati politikára is, vagy az Európai Unió által végrehajtott szak politikákra ezen a területen. És érdekelne, hogy önök hogyan ítélik meg ennek szükségességét, azaz, hogy az EU-s szakpolitikákat következetesen kell kialakítani, ugyanis egyrészt segítünk az afrikai, karib, illetve csendes utcai térségi országoknak az EFA által, másrésztről viszont gyakran bonyolítjuk a feladatukat olyan szakpolitikák révén, amelyek más logikákat követnek. Végezetül szeretném megismerni az önök véleményét a fejlesztési politika jövőjét illetően is a kotonúi időszakot követő időszakban. Ugye miután Nagy-Britannia kilép majd az EU-ból a Brexit okán, és ugye az EU költségvetés ennek következtében csökkenni fog. Úgy vélik-e önök, hogy reorientációra lesz majd szükség a fejlesztési politikák esetében, ennek fényében. Hát, biztos úr a korábbi eszmecsere kapcsán megjegyezte, hogy politikai válságok alakulhatnak ki, amelyek elhomályosíthatják, veszélybe sodorhatják kitűzött céljainkat, és ez a fejlesztési politika esetében is igaz, akár egy természeti katasztrófa, egy nem várt természeti katasztrófa romba dönthet több év erőfeszítés munkáját az elkecsi országok részéről, és különösen a kis szigetországok esetében, amelyek még fejlődő országok. Ezt mindenféleképpen szem előtt kell tartanunk, és még egy utolsó megjegyzés. Volt már itt alkalom arra, hogy ezen témával kapcsolatosan ezt mit cseréljünk. Itt a migrációval kapcsolatos kérdéskörről van szó a fejlesztési politika vonatkozásában. Ez a kérdés ezen szakpolitika magja, középpontja, és mindenféleképpen foglalkoznunk kell ezzel a témakörrel itt a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottságban. Felvetődik ugyanis a kérdés, hogy azon források, amelyeket felhasználunk, azok a teljesítményre irányulnak-e. És azt hiszem, hogy valamilyen módon módot kell váltanunk, mentalitást kell váltanunk, és a fejlesztés segély volumenét is meg kell változtatnunk, ugyanis hogyha megvizsgáljuk a világ demográfiai tendenciáit, akkor azt hiszem, hogy esetleg félelmetes elségekkel szembesülhetünk. Például egy gyermek aki most születik, például 200, 2100 van Afrika lakossága csupán, hogyha még a Karib-tengert vagy csendes óceán térséget ki is hagyom. Tehát itt kb. 12 milliárd lakóról beszélünk majd, csupán Afrika esetében. Nem, nem is, mit is mondok. 4,2 milliárd lakosa lesz Afrikának, a 12 milliárdos világ lakosságra vetítve. Tehát az afrikai kontinens lakossága 1,2 milliárdról 4 milliárdra növekszik majd 100 év alatt. És ugyanebben az időben az EU lakossága körülbelül 600 millió lakos körül fog mozogni Nigériában 2100-ban körülbelül annyian élnek majd, mint az egész afrikai kontinensen jelenleg, tehát 900 millió lakosra lehet számítani 2100-ban Nigériában. Ez tehát a valóság, a valós adatok. Már jelenleg is láthatjuk ezeket a jelenségeket, tendenciákat, és ez arra kényszerít minket, hogy átgondoljuk a fejlesztésre helyezési politikánkat, ha azt akarjuk, hogy ez valóban hasznos legyen az elkecsi országok számára, és ugyanakkor motorul szolgálhasson az Európai Unió számára is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy sor kérdést fedez föl most majd, biztos úr először. Thank you very much, Madam Chair, thank you very... Köszönöm. Elnök. Azt is köszönöm a jelentéstevőnek, a Marzsi úrnak ezt a nagyon átfogó és jól struktúrált jelentést. A mentesítési eljárás EDF-re vonatkozó részéről. Vannak kérdések és ügyek, amelyekhez valóban mérehatóbb vizsgálatra van szükség a jelenlegi és jövőbeli helyzet és iránymutatás körében, hogy a fejlesztésügyi együttműködésünk a lehető legerőményesebb legyen. Az EU a legnagyobb szereplő világszerte a fejlesztési együttműködésben. Az EU kb. 10%-át adja a világ lakosságának, 20%-át a globális gazdaságnak, ám mi adjuk majdnem 60%-át a hivatalos fejlesztési támogatásnak világszerte. Úgyhogy ezt a pozíciót fenntartva a legerősebb az új globális fenntartató fejlesztési célrendszer fenntartásában legfontosabb szereplőként olyan eszközeink vannak, amelyekkel továbbfejleszthető a fejlesztési alap. Remélem a közeljövőben az új MFF megváltításának során eljutunk oda is, amit az Európai Parlament már jelzett, hogy az EDF költségvesítése megvalósuljon a bizottság tervei szerint, figyelembe véve mindazt az új elemet és változást, amely erős hatással lesz arra a döntésre, amely a költségvesítési irányába hat majd az EDF tervezésében. Helyén valóban mutatott rá ugyanakkor a jelentéstevő, hogy az Európai Unió fejlesztési, cselekvési végrehajtásainak externalizálásában fontos, hogy vizsgálódjunk, és a fejlesztési projektjeink végrehajtásának, irányításának kiszerződtetését is az új fenntartható fejlesztési cél agenda szélesebb körű összefüggésében kell vizsgálni. Ez egy nagy agenda. Sokkal inkább, mint korábban a környezetvédelmi, társadalmi, gazdasági és egyéb szempontokat egységesít, a milliárdokról trilliárdokra eh, állunk át a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában. Éves szinten is azt kell látni, hogy a fejlesztési hozzájárulásai az EU-nak ne csak az ODA kapacitás szempontjából legyenek vizsgálhatóak. Ennek a napérnek az igazi értéke éppen abban áll, hogy átfogó egy átfogó csomagot ad. Grendtámogatások, magánszféra részvételi hozzájárulások, és a, a helyi források mobilizációja mind-mind egy egységes keretben valósulhat meg. Az ODA kapacitás egy része, tehát ezen új agenda keretében kell felhasználni, hogy ezáltal katalizátorként beindítson magánforrásokat, meg helyi tőkét forrásokat is, amely révén fokozott hatást érhet el a fejlesztési igények kielégítésében, hiszen az ODA még a 0,7%-os hozzárulás megvalósulása esetén is sem lesz elégséges, csak az ODA alapján akár csak 10 15 százalékát is kielégítse a globális fejlesztés igényeknek. Így az externalizáció és az outsourcing része a folyamatnak, mert révén a támogatási kapacitásainkat jobban ki tudjuk aknázni. A bizottság nem bír külön fejlesztési ügynökséggel és nem hallottam ilyen irányú javaslatot sem arról, hogy újra létrejöjjön az Európéd, vagy más ügynökség az EDF végrehajtására, fejlesztéspolitikai szinten. Így tehát olyan hiteles partnerekre kell támaszkodnunk, amelyek vagy nemzetközi szervezetek, vagy tagállami fejlesztési ügynökségek, vagy civil szervezetek, vagy akár magán szférabeli partnerek. Az EDF része e folyamatnak, és abban egyetértek, hogy az outsourcing és externalizáció a végrehajtási erőfeszítésekben átláthatóbbá kell váljon, kevésbé költségesé, és láthatóbbá kell, hogy te a mi hozzájárulásainkat jobban, mint korábban. Ezt belátom, és ez a folyamat, amit el is kezdtünk. A kapacitások pillér értékelésével, a nemzetközi szerzetbeli és más partnerek körében, a végrehajtásban azt akarjuk, hogy ezek a partnerek nyíltabbak álljanak hozzá egy koherensebb szabály érvényesítéshez, akár a közbeszerzések, vagy az auditálás tekintetében engedjék be jobban a mi audit szervezeteinket a saját szervezetükbe a teljesítmény mérése érdekében. És az LDF e összefüggésében ezt fogjuk hangsúlyozni. A szabályok, köztük pénzügyi szabályok és rendeletek egyszerűsítése nem csak ennek az indirekt irányítási és végrehajtási rendszernek a része a fejlesztési együttműködési programokban, hanem az egyszerűsítés egy szélesebb körű Európai Uniós költségvetési teljesítmény és végrehajtási kör része és meghatározó eleme. Erre a midterm review időközi áttekintés és az új MFF is rámutat. Örülök, egyetetek abban, hogy az egyszerűsítés és a szabályok a lehető legrugalmasabbak érvényesítése, mindeközben persze nem sértve a monitoring felügyelet ellenőrzés, auditálási szerepkörök súlyát, a végrehajtás és teljesítmény mérésében, segíthet bennünket abban, hogy az indirekt igazgatás hatékonyabbá váljon. A szakpolitikai koherencia rendkívül fontos a fejlesztés politikában. Az tehát, hogy ne az vertikális egy silók mentén folyjon a végrehajtás különválva, a szakpolitikák eh, egyes eh, szakpolitikákat szétszálazva, hanem épp ellenkezőleg a fejlesztős politika más területekkel együttesen közös keretekben kerüljön végrehajtásra. Az EDF-hez, EDF tehát a, a fejlesztős politika fejlesztés politikák erősebb koherenciájára tart igényt. Ez nem csak a globális agenda része, mármint a szakpolitikák jobb összehangolása, hanem olyan cél, feladat és irány, amely a globális fejlesztési agenda alapszerkezetéből adódik, és a 17 cél együtteséből. A kotonú megállapodás utáni időszakra vonatkozóan a katonai egy nagyon erős partneri megállapodás, mely az Európai Uniót eredményesebbé teszi politikai, gazdasági, kereskedelmi partneri tekintetben hatalmas számú országgal összekapcsolva Afrikában, a csendes óceán térségében és a karibi térségben. Szeretnénk fenntartani tehát ezt a struktúrát és ezt a hatást, melyet a kotonúi egyezmény biztosít, akkor is, amikor a mostani lejár. Néhány héten belül tehát a bizottság egy kommunikációt ad majd ki, mert révén a tagállamok és az európai parlamentek, valamint más stakeholderek megvitathatják majd az új rendszer építőköveinek miben létét, amely majd 2020 után működésbe lép. Most még nem konkrét javaslatokat fogalmazom meg az új megállapítás, megállapodás tárgyalási mandátumát meghatározandó, ez még korai lenne. Szerintünk a párbeszéd, az inputok a tagállamoktól, a parlamenttől, AKC partnereinktől a lehető legtovább egy nyitott, nyitott keretek között kell, hogy megfogalmazódhassanak, hogy jó gondolatok, javaslatok, aztán majd becsatornázhatóak legyenek a végső tárgyalási mandátumba, amely a folyamat végén egy erős, hatékony utódot hoz létre a katonai megállapodás örököseként, amely jogilag kötelező struktúra lesz majd ugyan, de erőteljesebben megfogalmazott regionális pilléreken áll majd. Helyi fejlesztés politikai, gazdasági és kereskedelmi politikai sajátságokat figyelembe véve az AKC országok szélesebb köré belül. Az lenne jó, ha az új rendszer nem egy AKC-ra szabott, szűkebb körű, zárt rendszer lenne, hanem itt válna a jelenleg még nem lefedett partnerek előtt is megnyitva a kotonói keretet. Például a kisebb szigetek, fejlődő államok, vagy egyes észak-afrikai államok előtt, amelyek most nem részesei a kotonói megalapodásnak. A Brexit és kihatása a felettős politikára, meg az EU politikákra, hát erre majd néhány hónapon belül remélem visszatérhetek majd, amikor az 51 cikk hivatalosan is életbe lép, és akkor meglátjuk majd partnereinkkel, nagy brit partnereinkkel, hogyan tudjuk megszervezni az összes olyan elemet, melyre kihatással lesz az a döntés, beleértve a fejlesztés politika együttműködést. A mi fejlesztés politikaink koncepciója annyira nyílt és annyira inkluzív, hogy mindenki számára, minden világban, minden partnerünk előtt nyitva áll, ahhoz, hogy erős partnerek, erős támogatók lehessenek. A hatékony fejlesztési partnerpolitikák végrehajtásában világszerte. Migráció, illetve a kapcsolat a migráció és fejlesztés között, erről már sokat beszéltünk, és fogunk is. Ám van egy tanulság legalább, amelyet hát mi a fejlesztés politikai bizottsági szinten megfogalmazhatunk. Ez pedig az, hogy meg kell vizsgáljuk azokat az eszközöket, módszereket, lehetőségeket, amelyekkel a fejlesztéseink hatását növelhetjük az migráció alapokainak kezelésében, illetve azt, hogy ezt a hatást hogyan tudjuk gyorsabban érvényesíteni, hogyan tudjuk projektjeinket jobban fókuszált, jobban célzott módon meghatározni, illetve hogyan tudjuk az alapokat úgy kezelni, a migrációs, különösen a, a, a szabálytalan migráció okait, hogy ez, ez rövid távon, rövidebb távon érzékelhetőbb legyen, mint a hagyományos projekt vagy grant alapú támogatások hosszabb távú léptékétben. Ebben az összefüggésben a fontos témákat illetően, amelyeket mindig figyelembe kell venni, amikor a szabályszerűséget, meg azért a hatékonyságot vizsgáljuk az EDF kapacitások hatásait vizsgálva megismételném azt, hogy mindig készen állunk arra, hogy együtt cselekedjünk e fontos feladat ellátásában, mely révén e- az EDF hatékony eszköze lehet a politikának. Bocsánat, hogy közbevágok, de hát még nagyon sokan eh, szeretnének szót kérni. Meg is adom a szót eh, először. Köszönöm eh, Schmidt asszonynak, köszönöm szépen biztos úr, én is valóban az önök szavai olyan fegyverek is lehetnek, amelyeket az ember önmaga ellen használ, vagy mások önmaga ellen használhatnak. Majd elhangzott az, hogy a a támogatásoknak közvetlenebbnek és tartósabbnak kell lennie. Nagyon tetszett az is, hogy egyszerűsíteni kívánják a szabályokat, amelyekről beszélt. Mit jelent ez az egyszerűsítés? Juncker, biztos, Juncker elnök a bizottságra hozta ezt a szót konkrétan ebben az esetben mit jelent, mit akarnak-e egyszerűsíteni a szabályokat nálunk, a partnereknél, a partnerekért, a, a számvevőszékért, az adófizetőkért, az, áll, az átláthatóságért, a nyilvánosságra hozatalért, úgyhogy úgy gondolom, hogy valami további részlet erről kellene. Technikai jellegű kérdéseim is vannak a válaszai alapján. Azt mondta, hogy a nyolcadik EFA-nál 1995-ből még mindig vannak források, amiket elköltenek, pedig a pénzügyi rendelkezés kimondja, hogy addig maradjon egy ilyen támogatás hatályban, amíg minden műveletet tel- maradéktalanul le nem zárnak. Vajon ez csak a 8-as fr ra vonatkozik-e, vagy a 9-10-11-re is? Mondta továbbá azt is, hogy a 11-es FA forrásait nem lehet 2010. december 12-ét követően lekötni, ha csak a tanács másképp nem dönt. Ez precedens lehet-e, vagy pedig voltak már korábban is ilyen határozatok korábbi effáknál? Aztán a, milyen esetekben látnak el a teljes kötelezettség feladástól, más mikor vállalják el csak a, a részleteseket. A következő pedig újra hangsúlyozta a válaszaiban azt, hogy a partnereket a közvetlen támogatásokkal lehet a legjobban segíteni, hiszen eh, jelentős forrásokat biztosítanak az államnak. A bizottság hogyan magyarázza azt, hogy a partnerországban miért sikert előrehaladás van akkor, amikor az átutalt pénzeket egyszerűen nem lehet eh, nyomon követni vajon megadják-e a közvetlen támogatást, vagy pedig nem lenne jobb egyszerűen a normál gazdasági társadalmi fejlődésre célirányosan támogatást biztosítani. Aztán az egyes alkategóriák, EFA alkategóriák végrehajtási kurzusában, összesen ugye egy milliárd euróról van itt szó, itt mennyit használnak fel a, a mm, különböző alcélokra, támogatás, képzés, nyilvánosságra hozatal, reklám, stb. A bizottság hogyan lehet biztosabban, hogy mind a 35 milliárd euró, Dreiszi, eh, bocsánat, 30-35 milliárd adott, eh, eurót elkölték a, az efa ból különösen a több éves megközelítés tükrében. Végül pedig a visszavonási rendeletekkel kapcsolatban azt mondta, hogy erre vonatkozóan nagyon sok elemre szükség van, információra, adott esetben például a az adós által visszaadandó összegekről. Mi az a határérték, amitől fogva ezeket az összegeket nem vonják vissza? Köszönöm szépen. Ez egy ilyen kérdés özön volt. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Celler úr, köszönöm én is a szót, visszautalnék arra, amit már korábban említettek 2015-re. A bizottság általános fenntartást jelentett be a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan, és minden olyan intézkedésre, amelyet közvetve nemzetközi szervezetek kezelnek, vagy eh, a tagállami ügynökségek. Mert a, a hiba arány ugye e területen túl magas volt. Most itt van ez az African Peace Facility, ez egy különleges eset, és a kérdésem ezért a következő. Vajon ezt az általános fenntartást nem gondolják-e, hogy mégiscsak túl részletes, és meg lehetne talán részletesebben is fogalmazni? Például különösen az African Peace eh, eh, Facility, ezt kellene jobban megvizsgálni, hiszen itt azt mondtuk, legalábbis a az írásos kérdés, 47-es írásos kérdésre adott válaszban azt hallottuk, hogy a bizottság intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy javítsa a 2015-16-os évek helyzetét. Mi miatt csak ilyen rég, milyen soká avatkozik be, mi miatt avatkozik be ilyen későn a bizottság. És általában, mert már 2004-ben hibák voltak. Az African Peace eh, Facility 90%-ban az FA-ból kerül finanszírozásra. Az afrikai államok saját része továbbra is rendkívül eh, alacsony, csak 2%. Másrészt viszont messze marad az Afrikai Unió a kapacitásépítésnél. A célok, a kapcsolódó célok, békemisszió, amit szintén ez alatt akarnak végrehajtani, és azok a missziók, amelyek a tagállamok az Afrikai Unióban katonailag is, de nem a katonai tevékenységekre nem fegyvervásárlásra fordíthatnak, hanem inkább képzésre, logisztikára, támog, egyéb támogatásra. Hogyan biztosítható mindez? Hogyan biztosítható az, hogy valóban betartsák azokat a feltételeket, azokat a, a kötelezettségeket, amelyek az African Peace Facility-hez kapcsolódnak. Ezen keresztül afrikai államokból katonákat fognak alkalmazni. Ennek a jogi konformitása, ezeknek a katonáknak a jogi megfelelősége és az, hogy betartsák az emberi jogokat, az kétséget vet fel. Az Afrikai Unió békemissziói hogyan tudnának katasztrófákat elkerülni, mint amit most a kenyai kéksisakos misszióval Dél-Szudánban tapasztaltunk. Köszönöm szépen. A biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm a kérdést, illetve a kérdéseket, hiszen nagyon sok közülük konkrét lényegre törő volt. Úgy gondolom a legjobb valóban az lenne, hogyha visszatérnénk az írásos kérdésekre. Mindig olyankor legalábbis, amikor azt látjuk, hogy a meglévő írásos válaszok nem fedik le a többi kérdést, azokat a kérdéseket, amelyeket eh, például most mit asszonytól is hallottunk, a, például az EDF, az efa val kapcsolatos kérdéseknél. Ha lehet, Celler úr, arra válaszolnék, hogy a mentesítési eljárásban milyen fenntartások vannak. Valóban a DEFCO szolgálatánál megpróbáltuk a lehető legdifferenciáltabbnak, a lehető legkevésbé általánosnak ezeket megfogalmazni, ezért úgy gondoljuk, hogy két ilyen fenntartás valóban igen differenciált. A a nemzetközi szervezetek közvetett irányítása az egyik, a másik pedig a, az AKP, az, Afrik, az African Peace Facility végrehajtása és az Afrikai Unió. Egyetértek azzal, hogy az, amivel mi az afrikai béke programhoz, az African Peace Facilityhez hozzá tudunk járulni, az a minden idők legerősebb kapcsa, amit a partnerországokban a biztonságért tettünk. Együttműködünk az Afrikai Unióval ebben a kérdésben, és igen, nagy mértékben támaszkodunk az ő képességükre és politikai párbeszéd, politikai útmutatás terén. És azoknál az erőknél, amelyek ebből a szempontból ugye mindenben részt vesznek. De ami a finanszírozást illeti, akkor úgy látjuk, hogy eh, az Afrikai Unió bizottságának eh, teljesítő képességének hát még további kötelezettségvállalásokra van szüksége, különösen az értékelési pillérrel kapcsolatban. Itt azt látjuk, hogy a hatból legalább háromnál még nem teljesülnek a feltételek. Közbeszerzés és egyéb kérdéseknél. És ezért például konkrét tárgyalásokat is kezdtünk az Afrikai Unió Bizottságával, annak érdekében, hogy ezt a kérdést megtárgyaljuk, egy egyetértési nyilatkozatot sikerült megkötnünk, és most jobb, megbízhatóbb, átláthatóbb és szorosabb végrehajtási kapacitásokat látunk az African Peace Facility-nél, legalábbis amit a, az Afrikai Unió Bizottsága tud nyújtani. Úgy gondolom, hogy a mi hozzájárulásunk, a mi részünk tulajdonképpen csak az egyetlen volt, tehát más nem vette be ezt. Valóban több mint 90 vagy 98 százalékban mi támogattuk ezt. Igen, de a folyamat az már az, amit mi az Afrikai Bizottságnál elindítottunk. Ugye most egy külön, egy különleges követtel próbálják erősíteni, és biztosítani azt, hogy legalább az eredeti vállalásoknak a tehát a finanszírozás 25%-a kell, hogy az Afrikai Unió tagországaiból jöjjön, legalább ezt próbálják elérni. Sőt, részt, vevünk, részt veszünk az, abban is, hogy más partnerek eh, hozzájárulása, eh, részvállalása is növekedjen az African Peace Facility-ben, ne csak az Európai Uniós tagállamoké. Úgyhogy ebből a szempontból én bízom abban, hogy a, a DigiDefco nagyon pontosan belát belelát a differenciált fenntartásoknak a különböző szintjébe, és hogy így lehetőségünk lesz arra, hogy megbeszéljük, hogy hogyan lehet ezeknél majd figyelembe venni a megtett lépéseket, változásokat, amivel már ugye előrébb jutunk abba az irányba, vagy azon az úton, amely mindkét terület kevésbé kockázatos, és ami közelebb visz minket az átláthatósági és auditálási szabályokhoz, azokhoz megjegyzem, amik amúgy is általában az általános mechanizmusokban működnek úr. Commissioner Mimica, thank you for your... Köszönöm, biztos úr, köszönöm, hogy eljött ma. Nagyon nem jó ezt nekem elmondani, de hát ezért választottak meg ebbe a házba, hogy elmondjam. Az egész néppárt részéről meg kell mondjam, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, amit ma kapunk itt. Semmi új, nincs semmi konkrét ebben. Úgyhogy nagyon remélem, hogy legközelebb mikor találkozunk önnel itt, jobban teljesít. Nincs így ember, hogy ezt kell mondanom, de el kell mondanom. De persze nagy értékelem a munkáját, meg azt, hogy volt bátorsága idejönni körünkbe, de legközelebb kérem egy kicsit jobban végezze. A berichterstatter zum Abschluss, Herr Omagé, bitte. A jelentéstevő Omagé úr kapja meg a szót zárásként. Elnök asszony, köszönöm. Azt hiszem, hogy a munka kezdetén vagyunk, legalábbis addig, amíg április hónapban elfogadjuk majd a mentesítést. Ez azt jelenti, hogy biztos úr egészen február hónapig Számos kérdéssel kell majd, hogy szembesüljön szakbizottságunk tagjai részéről. Egyes válaszok, amelyeket a bizottság adott, megfeleltek elvárásainknak, azonban más kérdések esetében még pontosításra van szükség, és remélem, hogy ezen írásos eszmecsere során majd elég gyorsan előre fogunk lépni feljegyezhette a szakbizottságunk tagjainak észrevételeit, és azt is észrevehette, hogy ezen észrevételek két nagy csomag körül forognak. Az első fontos csomag a fenntartások ügye, amelyeket a DG Defco maga alkotott. Ugye ez az African Peace Facility-re irányul, és különösen annak delegált kezelésére az Afrikai Unió által. És a második észrevétel csomag pedig szintén a fenntartásokkal foglalkozik, amelyeket önök maguk alkottak meg, és ezek az externalizált kezelés költségeire vonatkoznak nemzetközi szervezetek részéről. Végezetül úgy vélem, hogy sok képviselőnk nyomatékosította, hogy mennyire nagy szükség az egyszerűsítésre. Emlékeztetünk arra, hogy Juncker elnök szinte egyfajta szlogenként hangoztatta, hogy jobban tudunk jogot alkotni, ha kevesebb jogszabályt alkotunk, és itt továbbra is várjuk a sokkal pontosabb tájékoztatást azt illetően, hogy milyen munkák is zajlanak a bizottságon belül, hogy elérjük ezt az egyszerűsítést. Végezetül nem tudom, hogy a néppárt észrevétele a bizottság felé irányul-é, vagy pedig a fejlesztési politika területét érinti, de azt hiszem, hogy valóban számos ok ad számos nyugtalanságra okot adó tényel fenn az EFA végrehajtását illetően. És társ jelentés tevőként jó magam is támogatója vagyok ennek a szakpolitikának. Azt hiszem, hogy erre a szakpolitikára szükség van, igenis szükség van, és az, hogy a legjobb módja annak, hogy megvédjük, az az, hogy igazoljuk, hogy itt nem egy feneketlen kútról van szó az Európai Fejlesztési Alap esetében, amely nem hozza meg az elvárásainknak megfelelő eredményeket. És persze a kedvezményezett országok elvárásainak megfelelő eredményeket. Szerintem a legjobb támogatás, amit adhatunk a fejlesztési politikának annak érdekében, hogy ez szintén népszerűvé váljon Európában. Ez az lenne, hogy bebizonyítjuk, hogy ezeket a forrásokat az Európai Fejlesztési Alap jól használja fel, megfelelő célra irányulnak, és megfelelő eredményt is hoznak. Azt hiszem, hogy Itt nyomatékosítani kell az EU által végrehajtott szakpolitikák összhangját is, ezt is el kell érni, mert igaz az, hogy más ágazatokban ö, olyan szakpolitikákat alkalmaznak, amelyek jelentősen gyengítik azon célokat, amelyek a fejlesztési politika körébe tartoznak, és így módon nem elérhetőek azok a célok, amelyeket megalkottunk. Például a millenniumi fejlesztési célokra gondolok itt különösen. Tehát fontos az, hogy más ágazatokban is megjelennek ezek a célok, amelyeket önök itt bemutattak. Nagyon sok munka vár tehát még ránk, lesz egy jelentéstevői ülésünk, és majd február során megalkotom az első tervezetemet a jelentést illetően. Köszönöm, hogy az elnök a napi rendi pont végére értünk. Köszönöm a biztos úrnak és munkatársainak a tájékoztatást. Még várjuk az információkat. Remélem, hogy pótlalósan még küldenek majd nekünk tájékoztatást. El kell, hogy mondjam, hogy el kell, hogy halasszuk a koordinátori ülést, mivel van még egy napi rendi pontunk, elnézést kérek és azt szeretném kérni, hogy holnap esetleg jöjjenek vissza, hiszen sok mindenről kellene döntenünk. A számvevőszék ülésével kapcsolatban jó lenne, hogyha egy másik alkalommal tudnánk találkozni, úgyhogy a koordinátoroktól elnézést kérek. Um, úgyhogy térjünk is rá a 12-es napi rendi pontra az EFA ismét és az Európai Beruházási Bankkal való megbeszélés Lazzaroli e, igazgató úrnak köszönöm a jelenlétét, és elnézést, hogy várnia kellett. E, Omázsé úr újra az előadó, meg is adom a szót. Köszönöm. Thank, thank you very much. Köszönöm. Jó reggelt, hölgyeim és uraim, és köszönöm, hogy meghívtak. És megadják ma a szót nekem. Igyekszem rövid, a rövid idő alatt tevékenységénk, Kecsibérszágbeli tevékenységről egy áttekintést nyújtani. A e tevékenységünk kb. 60 éve folynak, és jelentős mértékben bővültek a befektetési eszköz révén. Úgyhogy igyekszem az elkövetkező néhány percben, néhány a bank tevékenységről beszámolni 2015-ben, a prioritásokra fókuszálva, amelyek előttünk állnak a következő két-három évben. Alapvetően, mint tudják, és egészében prioritásaink a kotonai megállapodás határozza meg, illetve az EU napi napirendje diktálja, így a magász szféra szerepe, a finanszírozáshoz való hozzáférés és a fenntartható gazdasági és társadalmi infrastruktúra. Ezek a fő célok. Ám mindenek fölött az a fő cél áll, hogy csökkentsük a szegénységet. Ez a fejlesztési politikai célok legfontosabbik. A 2015-ös számadatokban a teljes kihelyezés a régióba 936 millióra rugott. Ezek a számadatok egyébként benne vannak a jelentésünkben, melyet itt a, a teremben kiosztottunk, és a webben is elérhető. Tehát ez annyi, mint tavaly, 1%-kal csökkent, csak gyakorlatilag változatlan tavalyihez képest. Több mint 29 új cselekvésben, 41 szerződésben, 15, 51 országban, 6 régióban működünk. Ám a számok mögött a legfontosabb talán az áll, az, hogy milyen katalitikus, katalizátor hatást, ö, szerepet játszik a bank e projektek révén. 2014-ben 558 millióra, 661 millióra nőttek a kihelyezések, és 1,3 milliárd az ebből a Dél-Afrika és a Fekete-Afrika részesedése. Hadd adjak néhány elemet a hatásokat illetően is, azon az általunk projektok hatását illetően. Jól tudjuk, mennyire fontos hogy nem a számokat nézzük, hanem azt, hogy mit hoz a lakosság számára mindez. Több éve igyekszünk nem csak a várt hatásokat mérni, hanem hogy visszajelenteni is a tényleges eredményét vizsgálva annak a projektnek, amit támogattunk. 2015-ös új műletekben büszkék vagyunk a számadatokra. Úgy gondoljuk, hogy ezek a projektek több mint 330 ezer háztartásba viszik el a tiszta ivóvizet az AKI térségben. 200 ezer háztartásos vállalat kapcsolódik majd végre elektromos hálózathoz és gyors internethez 120 ezer háztartás fér majd hozzá az AKC térségben. Hogyha megnézzük lebontásban, mit tettünk a beruházási eszköz, a saját források beruházása révén az előbbi 577 millióhoz járul hozzá, hitelkihelyezéshez, tehát továbbra is nem jelentős, több mint 50 százalék, bár kicsit kevesebb, mint 14-ben volt, ez főleg azért van, mert a nagy a nyugat-afrikai nagy elektromos hálózati projektek kifutása miatt. Kiemelve, hogy mit értünk el a beruházási eszközzel, több mint 440 milliót ruháztunk be a pénzügyi szektorban, ebből 290 millió KKV-kat támogatott hitelekkel, meg sokszorozva, a hozzáférés, Ez kicsit csökkent tavaly óta, ami mindig jelentős. Azt várjuk, hogy kb. 2000 eh, hitel folyóstanak KKV-knak. Itt 200 ezer kisebb hitelekről van szó, és ez 90 ezer munkahely fenntartását érjük el ezzel. Mindemellett Kilenc mikrofinanszírozási műveletet is támogatunk, három eszközben, több országot lefedve. A mikrofinanszírozás azt jelenti, hogy 800 eurós átlag összegű hitelekről van szó. Lényegében azt várjuk, hogy ezek több mint 1,5 millió külön, külön hitelt adnak majd a legnehezebb helyzetben levő lakosságcsoportok számára. Végül pedig a bank rekordösszeget fektetett be eszközalapokba, 140 millió eurót 9 műveletbe, melyek révén azt várjuk, hogy több mint 10 új munkahely jön létre. Hölgyeim és Uram, ezek tehát a, a nagy számok, Mielőtt a kérdésekre válaszolok, hadd mutassak rá, nyilván nincs olyan szakpolitika, amely mindenkire alkalmazható egy öntetően egy méretben az AKC térségében, ezért fontos, hogy rugalmasak maradjunk a sajátságos helyi igények kielégítésében, közlekedési projektekben, elektromos hálózati projektokban, vagy a konfliktusok a területekben fellépve, Afrikában például arra törekszünk, hogy többet érjünk el, szakértőmünket és a befektetéseinket lokális, helyi partnereken, nemzetközi szervezetekkel együtt folyosítsuk lehetőséget kínálva a helyi embereknek. Említettem már azt is, hogy a fejlesztési célokat, fent a fejlesztési célokat teljes mértékben támogatja a bank. Ezeket megvitattuk a az előzkészítési fázisban is már a többi szereplővel, és láttuk, hogy a végrehajtásban nagyon fontos szerepet játszhat a bank. A, a tisztességes munkahelyek, tiszta ivóvíz, egészséges élelmiszerbiztonság, azok a prioritások, amelyeket a bank követ és integrál minden cselekvésében. Mint némányan tudják, a kopuszon egyes es keretei között tavaly novemberben Párizsban vállalást tettünk, hogy a klímaváltozás elleni cselekvéseinket növelni fogjuk a hitelkihézésünkben 25%-ról 35%-ra az AKC térségben 2020-ig. Emlékszem, tavaly a szakbizottság kérte a banktól, hogy fokozza ebeli tevékenységét. E célok követésében hadd hangsúlyozzam, hogy a befektetési eszköz úgy szerepet játszik. Pozitív visszajelzést kaptunk az Európai Számbevőszék auditja után. Ez nagy öröm volt számunkra, és hangsúlyozom azt is, hogy továbbra is eredményes, hatékony marad ez az eszköz, és ezzel az EU és a tagállamok igazi változást hozhatnak az érintett országokban. Előre tekintve, mindannyian tudjuk, hogy ez sok országban, ezekben az országokban politikai, gazdaság és egyéb instabilitások érvényesülnek, és amelyek hatalmas fiatal munkanélküli tömeggel, növekvő tömeggel kell szembenézzenek és amely migrációban is megvalósul, vagy abban is átfordul ez a téma, amelyen már foglalkoztak az előbb. A bank több olyan kezdeményezéssel élt, tagállamok szintjén is, meg a déli szomszédságban, meg az AKC területén is egy migrációs csomagot hagytunk jóvá, ez azt jelenti, hogy a hatásfinanszírozási boríték 500 500-ról 800 millióra nő majd, 300 millió plusszal, rullírozó alapon, tehát ezek magánszektorbeli projektek, és emellett további 500 milliót alokáltunk az AKC befektetési eszközben, mert a migrációs, migrációs hullámválságra koncentráló közszektorbeli beruházásokra lehet fordítani. És tavaly az első műveleteket jóvá hagytuk. Ezeket most értékeljük. Mindez azt hiszem dióhéjban mutatja, hogy mi a lényege, mi volt a lényege a bank műveleteinek az elmúlt évben. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a régi mandátumunk alapján a befektetési eszköz a legdinamikusabb, hatékonyabb eleme eszközrendszerünknek, és nagyon fontos abban, hogy hatást hozzon ezekben a térségekben. Említettem, hogy kb. 50% a befektetési eszköznek a, a hitel kihelyezések körében, és az arány akár 70-70%-ra is nőhet a jövőben. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Vielen Köszönöm szépen ezt a betekintést az önök munkájába és a lezajlott eseményekbe. Omázsi úr kap tessék. Köszönöm. Köszönöm az Európai Beruházási Bank képviselőinek ezt a beszámolót, valamint elkötelezettségért is köszönetet mondok az LKC országok jövőre, valamint a tegenrön túli területek és országok javára. A finanszírozás kifejlesztése a 11. F-val összefüggésben lehetővé tett kockázatosabb műveleteket is, és már most azt hiszem, hogy lehetővé tette, hogy számos problémát kezelni tudjunk. De szeretném pontosabban megtudni, hogy az Európai Bank végrehajtott-e értékeléseket a jelentős hatásokat illetően, már ami a kiegészítő borítékokat illeti, melyek szintén a hazérülés részét képezték, és az is érdekelne, hogy ezen eszközöket állandósítani óhajtják-e, amelyek már jelenleg is megmutatják hatékonyságukat. Szeretném nyomatékosítani, hogy fontos a tengeren túli területek és országok kérdésköre. Meglepve állapítottam meg, hogy 100 millió euró van a költségvetésben, mely összeget nem használtak fel. Noha, nagyon jól tudjuk, hogy a tengeren túli területeken és országokban, illetve az elkácsi országokban nagy lenne az igény a forrásokra. Itt kis szigetállamokról van szó, amelyek ugyanazon nehézségekkel szembesülnek, mint az elkácsi országok. Tehát 100 millió euró, melyet nem használtak fel, érdekelne, hogy mi akadályozta ezen források felhasználását vajon felderítették e ennek okait, és tudnak-e többet mondani erről, mert semmiképpen sem hagyhatunk parlagon heverni 100 millió eurót, ez ugyanis hatalmas összeg ezen országok számára, tehát hogy ez a forrás csak egy parlagon kihasználatlanul hever, ez elfogadhatatlan. Szeretném tehát tudni, hogy indítanak-e programokat, hatástanulmányokat végezne előzetesen a legkülső régiókkal kapcsolatosan, amelyek az elkecsi országokkal határosak. Ugyanis nagyon gyakran megtörténik, hogy az Európai Beruházási Bank beavatkozik az elkecsi országokat támogatva, például az indiai óceánon, Seychelles szigeteken, Moris szigeteken, anélkül, hogy megvizsgálná, hogy az emberuházások milyen kihatásokkal bírnak az európai régiókra, amelyek ezen földrajzi térségekben helyezkednek el. Gondolok itt a Majot szigetekre, vagy a Reunionra, például az indiai óceán esetében, vagy Guadeloupe, Guyana, Martinikra, amikor a Karib tenger térségéről beszélünk. Nem szeretném hosszúra nyújtani a beszámolómat, hiszen már így is jelentős késedelmet halmoztunk fel, csak egy utolsó megjegyzés, és szeretném az Európai Beruházási Bank figyelmét felhívni, hogy a Mimica biztos úrral is megtettem arra a tényre, hogy az akecsi országok 80%-a körülbelül kis sziget. És ezek a kis szigetek ezek a kis szigetállamok jelenleg az összes kihívással szembesülnek, amelyek globális kihívások, ugye itt van az éghajlatváltozás, az energiával kapcsolatos kérdéskör, a biodiverzitás, az egészségügy, az hozzáférés és egyéb kérdések. De mindezen kérdések ezeket a kicsi területeket sújtják. A szigetek most új szerepet játszanak nemzetközi szintéren. Ben ki a múlt évet a szigetek nemzetközi évévé nyilvánította, és azt hiszem, hogy talán ki találhatnánk, létrehozhatnánk egy olyan eszközt, amely a szigetek kihívásait kezeli. Ugyanis itt nem az afrikai kontinens problémáiról van szó, nem lehet erre ugyanúgy válaszolni, mint a kis fejlődő szigetállamok problémáira, amelyek különlegesen sérülékenyek. Köszönöm. Önök köszönöm. Most Lezaroli igazgatónak adok szót, aztán a bizottság részéről Ridolfi igazgató kap szót, és még más kollégák is vannak a listán, ezt vegyék figyelembe, Lazaroli úr, tessék. Thank you. I'll try and Köszönöm szépen, igyekszem rövid lenni, Antoine. A finanszírozási borítékkal kapcsolatban már említettem korábban, hogy mennyire hatékony volt ez. 2014-ben hozták létre, és 500 millióval a magánszektorra irányul, hogy olyan partnereket is be tudjunk vonni, termékeket, amelyeket nem tudunk elérni. A kockázat jelentős volt, a társadalmi alapok, vagy olyan műveletek, ahol a pénzügyi közvetítők garanciát adnak, vagy részleges garanciát a mögöttes portfóliók kockázatára. Nos, ezek hogyha nos, ezeket nincsenek meg, úgyhogy ha nem fizetik vissza teljes mértékben, akkor veszteséget kell elkönyvennünk. ezek olyan elemek voltak, amelyeket az elmúlt években próbáltunk kiépíteni, különböző műveletekkel jóváhagyni és javítani a helyzeten. Nyilvánvalóan nem lehettek volna teljesítőképesek ezek az eszközök normál körülmények között ilyen rendkívüli szabályok nélkül a hatásokról. Mindent megteszünk persze, annak érdekében, hogy megnézzük, milyen hatást érnek el. Néhány számot említeni is tudok. Az elmúlt néhány évben konkrét keretet is kidolgoztunk, amelyel anticipálni lehet a hatását, és később nyomon követni azt, hogyha a jelentés elkészül, akkor ellenőrizzük, hogy az eredmény a várakozásnak megfelele. Nos, ezt a, a hatás finanszírozási boríték keretében vizsgáltuk, de tovább is mentünk. Amikor a lakosságra való hatást mérjük, akkor, nem, akkor az összetételét is nézzük a lakossági csoportnak, tehát akikre hat a projekt. Mint mondtam, tehát nem csak azzal próbálunk mindent megtenni, hogy a mérési eszközöket javítottuk, hanem hogy az ex ante, az előzetesen meghatározott kérdéseket is megvizsgáljuk, akkor, amikor a támogatókat megkeressük. Igaza van, az OCT-nél valóban igaz, hogy ez a boríték még nem került teljes mértékben kihasználásra, de úgy gondoljuk, hogy ez meg lesz az időszak végére. Hogyha megnézzük, hogy mi az, amit már felhasználtunk, milyen por, ö, projektek várnak arra, hogy elinduljanak, illetve hogy megvalósuljanak, úgy gondolom, hogy teljes mértékben mondhatjuk, hogy ezekkel majd jobban tudjuk az eredményeket is mérni, hiszen nagyon sok lehetséges projektet sikerült már azonosítanunk is. Valóban 2014-ben, 15-ben már aláírtunk megállapodásokat, és természetesen vannak, van más is, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy egy-egy régióban megfelelően legy, jelen legyünk ö, rendszeresen, állandóan, költségvetési források kihelyezésével? egy bizonyos időszakra vonatkozóan, hogyan tudjuk mindezt garantálni tehát. Akkor, amikor elindítunk egy ilyen műveletet, akkor azt kell megnézni, hogy a támogatónak vagy a partnernek a minősége milyen, aztán értékeljük magát a projektet is. Amennyiben a projekt környezeti értékelést is kíván, akkor kérjük a vonatkozó kormányzati szintet, hogy ezt a tanulmányt biztosítsa számunkra. Az elmúlt években már többször volt ilyen, a weboldalon rajta vannak ezek a tanulmányok a lakásra, bocsánat, a lakosságra vonatkozó hatást is mérni akarjuk. Ez tehát azt jelenti, hogy az igazságosági műveleteknél nem csak azt nézzük, hogy a, az alapkezelői milyen pénzügyi megtérülést értek el, hanem azt is megnézzük például, hogy hány új vállalat, hány új művelet, hány új munkahely jött létre. Több olyan mérési eszközünk van, amelyet a pénzügyi beruházók logikusnak találnak. És pontosan ez volt az, amelyet az új keretek kapcsán tudtunk kialakítani. Kérdés volt, hogy fog-e működni, szerintünk igen, hiszen a tranzakciókat már jóvá hagyták, aláírták, folyamatban vannak néhány év, tehát hogy a meglévő tapasztalatokat áttekinthessük, és megnézzük, hogy mennyire vált mindez be. Ami azonban a közvetített tranzakciókra vonatkozik, ugye tavaly erre vonatkozóan volt egy audit, amit az Európai Számövőszék a trips együtt végzett, és megerősítették, hogy igenis van helyszíni hatása. Nem csak, hogy hatása van, hanem amit elvégeznek, az mind megfelel az EU politikáiban meghatározott prioritásoknak. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság a befektetési eszköz nagyon fontos eszköznek tartja a magánszektor fejlesztésének, amely végső soron létrehozza azokat a munkahelyeket, amelyek lépést tartatnak azokra a demográfiai élményekkel, amelyekről szó volt korábban a bizottság, melynek csak konzultatív szerepköre van az eszköz végrehajtásában. És ugye nekem az a feladatom, hogy véleményemet kommunikáljam az EBB-vel kapcsolatban. Mindig felléptünk ezen ügyekben, a hatás, a komplementaritás a többi cselekvéssel, a fenntartható munkahelyek és rendes munkahelyek létrehozása, mert a munkahely nem elég önmagában, és azt is mindig kértük, hogy környezetvédelmi sztenderdek is érvényesüljenek. Ezek nagyon jól megvalósulnak, és ebben jól együtt működni az EBB-vel, és persze lehet javítani mindezen, például a legnehezebb helyekre való, legbonyolult, nehezebbre elérhető helyekre való eljutás, például a kis szigeteket a fejlődő vagy, vagy, vagy akár nagyon szegény tengertől elvágott országok, természeti erőforrások nélkül Afrikában. Pontosan annak van a kitéve, ezen negatív hatásoknak a gazdasági szempontból, és itt olyan fontos a szerepünk. A hatás ö, boríték révén is erre törekszünk. A bizottság szerepe itt az, hogy iránymutatást adjon, és a, a, az addicionalitást biztosítsa, hiszen ez kulcsfontosságú minden cselekvésben, nagyon fontos gazdasági, illetve hitelkérdésében megvizsgálva, hogy vajon e- hozzájárulású nélkül is megvalósulná vagy sem a vonatkozó cél. Nagyon fontos szerepkör ez, és a delegációk, a bizottsági delegációk véleményezése nagyon fontos elem, és nagyon fontos eszköze egy cselekvéseknek, és a befektetési eszköz irányító testületé számára fontos információkat ad. Néhány kérdésre beászolnék még a programkészítés szintjén az országok figyelembe veszik a, a beruházási eszköz komplementaritását. Hiszen a cél az, hogy a, a magánszféra fejlesztéséhez lehetőségeket nyissa meg, amelyek kéz a kézbe járnak a politikai párbeszéddel, amelyek a befektetéseknek kedvező környezetet kell, hogy meghozzák, hiszen sokszor nem lehet befektetni, beruházni, mert nincs jogállamiság, nincsenek jó törvények, nincs megfelelő környezet. A kettő tehát kézekézben jár. Ezen aspektusok összerakása éppen az az irányító erő, a külső befektetési terv mögött áll, és ezt nem sokára meg is vitatjuk majd. Tehát mindezen kezdeményezések közös keretbe való szervezéséről szól. Nem tudjuk befejezni, hogyha sokáig beszélnek. Hayes kollega a következő. Very briefly, uh, Chairperson, I understand that... Köszönöm. Tudom, hogy kevés az idő. Üdvözlöm a jelentést. Hasznos, hogy a szembevőszék lényegében uh, pozitív jelentésben értékelte az EBB működését. Végsősorban azonban az EBB Európa bankja, a mi bankunk és olyan döntéseket kell hozzon, amelyek gazdasági racionalitás érvein alapulnak. És amikor hitelt helyez ki egy nehéz helyzetben levő térségben, akkor nyilvánvalóan van egy folyamatos kockázati kalkuláció. És bármely banki modellben pontosan kell tudni, hogy mi a kockázat, és ezt árazni is kell a hitelkihelyezési döntések vagy a beruházási döntések mentén. Két meglátásom van ezzel kapcsolatban. Egyrészt fontos, hogy egyrészt magánszférára alapuló gazdaság elősegítése, vagy akár provokálása mellett észszerűen kell ezt tennünk, és inkább rendkívül fontos, hogy az esemény utáni hatást is vizsgáljuk. Ugye beszélünk arról, hogy 2000 hitel ment ki KKV-knak, 9000 munkahelyet létre, mindez szép, jó, ám kérdés, hogy négy-öt év múlva hol lesznek ezek a munkahelyek, mennyire fenntarthatóak, és mennyire fenntartható általában az a fajta piacgazdaság, amely létrejövő ebben a térségben. Szerintem sokkal robosztusabb hatásvizsgálatra volna hosszabb távon szükség, hogy lássuk, hogy milyen eredményeket ért el a hitel. Még két megjegyzés. Másrészt feladat az, az is, hogy elmagyarázzuk az állampolgárainak, hogy mindez része annak a fejlesztési napirendnek, amelyet mi európaiak a világon így teszünk, végzünk, hogy stabilizáljuk ezeket a közösségeket. És végül sokkal logikusabb az EBB számára, meg a tagállamok számára is, hogy azt követeljük meg ezektől az országoktól, hogy vagy a magánszférából, hogy a kormány forrásokból egészítsék ki ezeket a hiteleket akár kicsi arányban is legalább, de fenn kell tartani. Mert ha nem tartjuk fel, akkor nem, mi nem hitelezhetünk, hogyha az adott országok kormányai legalább valamennyi társ finanszírozást bele nem tesznek, csak így működik egy, magán, egy, egy magánszféra beli piacgazdaság. Váli kolléga következik. Én is szeretnék köszönetet mondani az EBB-nek tájékoztatásért, és főként azért, mert nagyon érdekes volt az a rész, amely az adó paradicsomok kérdéskörével foglalkozott, ugyanis itt a jelentésben az szerepel, hogy nagyon sok kedvezményezett projektet az adóparadicsomokban bonyolítanak le multik, amelyek esetleg adóelkerülés céljaira is használják ezeket a forrásokat. Ugye itt Mauritius szigete hozódott fel példaként, de ami ezt a jelentést illeti ennek érdemi részét, nagyon nehezebb példák is vannak, nehezebben megmagyarázhatóak. Például van itt egy kobalt bánya Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol is az EBB 100 millió eurót adott előzetes támogatásként, és ez a vállalat Bermuda szigeteken rendelkezik székhelyel, tehát adóparadicsomban. Aztán itt a Nigéria Gána földgázvezeték is felmerült, itt is több millió euróról van szó, egy bermudai székhelyű társaság esetében, vagy 45 millió euró Zambiában egy társaságnak, amely a Brit Virgin szigeteken rendelkezik székhelyet, tehát megint csak adóparadicsomban. Azt szeretném tudni, hogy ezen projekteket hogyan lehet megmagyarázni annak fényében, hogyan lehet azt valamilyen módon elérni, hogy ezen vállalatok ne ilyen cégeket finanszírozzanak. Ugye a Counterbalance felemlegeti ezeket az eseteket, és érdekelne, hogy milyen magyarázata szolgál erre az EBB, akár egy levél formájában is, hogyha jelenleg nem tudnak erre tájékoztatásra szolgálni. Köszönöm. Lazaro igazgató mondja az elnök. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket Hát ezek nagyon lényegbe vágóak, fontosak. A gazdaságra való hatással és a stabilizálódásra való hatással kezdeném, ami ugye a korábbi hozzászólásokhoz is kapcsolódik. Csak egyet tudok érteni. Akkor, amik, tehát alapvetően pénzügyi termékeket kínálunk, és a saját munkatársainkkal együttműködve a helyi partnerekkel. Mindig csak a finanszírozás mindig egy részre vonatkozik csak, tehát hogyha a magát szektorban valamit támogattunk, akkor az tulajdonképpen azt próbáljuk a támogatással biztosítani, hogy a magánszektor lábra kapjon, és társfinanszírozással kialakítsa azokat az elemeket, amelyek számukra is fontosak. Nyilvánvalóan ezek minden gazdaságban működő elemek kell, hogy legyenek, különösen ezekben az országokban. A fő eszközök tehát a pénzügyi termékek. Visszanemtérítendő juttatásokat is biztosítunk, de csak a szükséges mértékben, különösen a technikai támogatása, Például bankoknál, helyi bankoknál előfordul, hogy szeretnénk, hogyha a hitelezést jobban tudnák a gazdaságilag gyeng, vagy a gyenge társadalmi csoportok felé, és a prudencia miatt mondjuk eddig nem tették meg. Most ezeket a helyi szereplőket próbáljuk felvértezni eszközökkel, készségekkel, hogy ebben az irányban is tudjanak dolgozni. És ilyenkor bizonyos kapacitásépítési lehetőségekkel költségvetési hozzájárulással nyújtunk technikai segítséget. De ezt például a KKV-knál is megtesszük. hogy az ő képességeiket is erősítsük azért, hogy életképes fenntartható projekteket tudjanak előállni, olyanokkal, amelyeknél mi is szívesen látunk, mert fenntarthatók, és stabil foglalkoztatást biztosítanak. Nyilvánvalóan ez nem lehet egyik napról a másikra, idő kell hozzá, hogy kialakuljon az adóparadicsomok. Nos, ez az egyik legérzékenyebb kérdések között a legérzékenyebb kérdések közé tartozik, eleve nincsen meg az adóparadicsom definíciója, mint olyan. Van egy jelentés, amelyet a, amelynek kapcsán sajnos minket nem kérdeztek meg. Ezt nagyon sajnáljuk, mert általában mm, általában jó kapcsolatunk, de hát ez most ennél született meg, rengeteg információ van benne, ami nem szükségszerűen persze pontos mind, és vannak olyan információs elemek is, amelyeket nagyjából egyszerűen csak túlzottnak nevezhetek. A kérdés tehát nagyon jó, hogy mi az, amit jól teszünk. Vannak tehát olyan intézkedéseink a jogalkotásban is, amelyet nem azt jelenti, hogy mi magunk alkotunk jogot, hanem megvan a saját intézkedés sorozatunk erre, például a vezető intézmények mint az OECD, az EU maga, hiszen az EU intézkedéseket a saját intézkedéseinkbe kell integráljuk. És a, a FATF és egy sor egyéb van. Ezek a a saját politikánkra vonatkoztatva próbáljuk ezeket tehát mind bevezetni. Nem hiszem, hogy bármiféle fenntartás vagy aggodalomra adna magat a munkánk, el legalábbis nem tudunk erről, de az adóelkerülés, adócsalás kérdéséről az adó megkerülés irányába megyünk, vagy átlátható fiskális irányítás. Ezek azok a területek, amelyekre több erőfeszítést próbálunk irány, fordítani és amelyeket az említett hatóságok is kértek, a bizottság maga is kérte és legalább egy Európai Uniós egységes lista legyen azokról az országokról, amelyekkel kapcsolatban fenntartások vannak. Nos, ez az, amiről beszélünk. Jövő év végére talán ez a lista összeáll, és amit aztán mi magunk is a saját intézkedéseinkben használni fogunk. A sok kritika érte a félre sikerült intézkedéseinket. A valóság, a tény az az, hogyha investorokat, beruházókat, külföldi beruházókat kell vonzanunk, és olyan forrásokat, amelyekre szükség van, és ugye itt milliárdokról és trilliókról van szó. Tehát óriási igényt kell tudnunk lefegni, de a pénzügypiacok fragmentálódását is meg kell tudjuk oldani. Hogyha olyan rendszereket sikerül kidolgoznunk, amelyek bizalmat ébresztenek a beruházókban, és lehetővé teszik számukra, hogy belépjenek, új forrásokat hozzanak, nos akkor ezzel mind élnünk kell. Vannak olyan országok, amelyek, amelyeket a, a beruházók történelmi okoknál fogva preferálnak. De természetesen mi a, a due diligence eljárásokat nagyon alaposan elvégezzük, és biztosítani akarjuk, hogy a kialakuló struktúrák mind átláthatók legyenek, és ne adó elkerülésre használják őket. Általában olyan struktúrák ezek, amelyek miatt a támogatók a végül is saját lakás szerinti országokban fognak adót fizetni. Ez a jellemző megoldás, ezzel tudjuk a megfelelő nyugalommal végezni ezeket a tranzakciókat. A vállalat nem fekete listában működik. Az tény, hogy van egy olyan rendszer a megfelelő alapos eljárásokkal kialakított eljárás, ami alapján, ha kell, beavatkozunk egy projektbe, ha kell, akkor elutasítjuk a projektet. Ma, a mapáni történet az már egy igen hosszú dolog. A vizsgálati jelentésünk összefoglalóját a weboldalon is megtalálhatják. Ezt az ombudsman kérésére tettük közzé, tehát az eredmények a nagy közönség számára elérhetők. De hogyha vala, ha bármilyen további kérdés van, akkor arra természetesen válaszolunk, hiszen ez egy nagyon komplex történet. E, hosszú időbe telt, de végül sikerült lezárni, és a következtetések is megvannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nagyon érdekes információkat, és meg kell, hogy mondjam, hogy az adó paradicsomok listáját valóban évvégéig jó lenne megkapni. Jó lenne, és a bizottság mentesítését ehhez kapcsolni lehetne valószínűleg a nagy többséggel támogatná a ház ezt, hiszen hasonlítaná. A be, erő megerősíteni a véleményünket, az előadónak adom meg végül a szót. Uh, Köszönöm. Utolsó, gyors zárszóként. Tény az, hogy ez a ezen beruházási eszköz esetében nincs mentesítés, de ugye itt az EFET illetik ezek a források, éppen ezért szükséges és demokratikus módszer is, hogy az Európai Parlament éljen előnöző hatáskörével, a költségvetés tekintetében láthattuk az eszmecsere során, hogy van itt egy fő aggodalom, amit kibontakozott, hogy valamilyen módon, és itt most nagyon sok idézőjelet tennék, egyfajta politikai ellenőrzés a beruházási döntéseket illetően, ugye az EBB részéről, vagy akár a földrajzi kritériumok tekintetében, valamint az elérendő célok tekintetében, a beruházások esetében ugye ezt illették aggodalommal. Azt hiszem, hogy valóban fontos mindez, mert az Európai Beruházási bank európai intézményként lép fel, az Európai Unió bankja ez az intézmény, és mivel beruházási eszközökről van szó, ezek a források az EFE-ból származnak, és fontos, hogy az EBB által eszközölt beruházások összhangban legyenek a fejlesztési e, politikával és az EFA által kitűzött célokkal. Nem mindig ez a helyzet, ezt láthattuk, ugyanakkor a földrajzi megoszlás kérdéskör és egyes döntések szintén kérdéseket vetnek fel. Ugye itt felvetődött az adóparadicsomok témája, ez is egy kérdés, vagy aztán vannak problémák a jogállamisággal is számos országban. Látni kell tehát, hogy meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk megerősíteni ezt a demokratikus ellenőrzést az Európai Parlament részéről, annak érdekében, hogy az EBB kicsit jobban odafigyeljen ezekre a kritériumokra. Itt meg is elnék, mivel mert 12 óra 40 van. Köszönjük, köszönjük a tolmácsoknak is a túlórát. Szeretnék mindenkit jel mindenkinek jelezni, hogy háromkor a nemzeti parlamentekkel folytatjuk a munkát, és örülnénk, hogyha nem ketten lennénk az előadóval, a közösségigazgatás kérdése iránt többen érdeklődnének, úgyhogy kérek mindenkit, hogy jöjjenek, lesz egy koktél is a kollégák számára, és 6 óra 30-kor a második szinten tartjuk ezt, mindenkit szívélyesen meghívunk, arra köszönöm szépen, lezárom az ülést.